So, dear colleagues, very warm welcome to everybody to our afternoon session. Point seven. Kedves kollégák, napi rendünk hetedik pontjánál vagyunk, a folyó háromoldal egyeztetésekről történő beszámolás tárgyalások. Először is a kínzás ellenes rendelet, kínzás tiltó rendelet. Három kör futott már le három oldal egyeztetésben, 23-án volt az utolsó, május 23-án sikerült megkötni a politikai megállapodást a tanácssal. Ez jelentős előrelépés az EU export ellenőrzési rendje szempontjából. A kínzás tiltására vonatkozóan, ami ugye kínzást és a halálbüntetés is magában foglalja. úgyhogy egy plusz lépés sikerült már tennünk. Véleményem szerint ez jelentős siker, és az előadónk már ugye Sáke fő eredménye, főleg neki köszönhető. Szeretnék gratulálni neki itt a szakbizottság előtt is köszönet itt az intenzív munkáért. Esetleg szeretne valamit hozzátenni? a sikerhez. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy csapatmunka eredménye volt ez. Csapatként itt az egész Európai Parlamentre gondolok. Természetesen különösen az árnyék előadók és mindenki más, aki szorosan nyomon követett a tárgyalásokat, az ő munkának köszönhető mindez. Ez az egyik olyan téma, ahol nagyon nagy a többség, a többségi támogatás itt a parlamentben ez jó kiindulási pont a tanácsal és bizottsággal való egyeztetésnél. És rájöttünk, hogy erre szükségünk is van. Annak ellenére, hogyha az, megtiltjuk azokat az árokat, azoknak az ároknak a behozatát, amelyek előállítása során kínzás vagy akár halálbüntetés is előfordulhat. E, ennek ellenére, hogy ez a téma a tanácson nem könnyen ment át ez. Nem volt nagyon sikeres az első egyeztetés, a második az szintén problémás volt, de aztán végül is sikerült elérnünk azt, hogy a tanács megértse, hogy mire van szükség, és a határidő is esetleg nyomást gyakorolt rájuk. Már csak azért is, mert egyébként elő kéne, hogy álljanak, és meg kéne, hogy magyarázzák, hogy miért nem fogadják el a szükséges intézkedéseket. Természetesen kompromisszumos megoldásokra is szükség volt, ez egy demokratikus világban szükséges. Ennek ellenére a legfontosabb témákat, amelyeket a parlament látni akart, a megállapodásban sikerült elérnünk. Néhány kulcsfontosságú témát tudtunk dolgozni. Most lehet, hogy nem kéne bemenjek a részletekbe, mert talán a kollégák, akik nem követték ezt a témát, ők nem akarják most meghallgatni a részletkérdéseket. Talán ennyit kellett volna csak mondanom és még egyszer mondanám, hogy azért sikerült elérni a jó eredményeket, mert általános emberi jogi érdeke, érdekekről, emberi jogok tiszteletben tartásáról van szó a kereskedelmen keresztül, ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan eredmény, amit az emberek otthon megértenek, és fontos egyébként a világ más részén élő emberek szempontjából, akik remélhetőleg az EU által támogatott termékek esetén nem lesznek kínzás, vagy esetleg halálbüntetés áldozatai. Köszönöm szépen. Igen, valóban sok embernek lesz ebből előnye megjegyzés az árnyék előadók részéről. Na. Sí, yo quisiera eh, felicitar, desde luego. Szeretnénk gratulálni a jelentéstevőnknek, aki kiváló munkát végzett, akkor, amikor kiállt az Európai Parlament pozíció mellett, és mint hogy kolléganőnk mondotta, ez nem mindig volt könnyű. Ezen kívül a nyitott szellemisége, a rugalmassága is lehetővé tette azt, hogy a frakciókkal nagyon-nagyon kellemes munkakörülményeket és nagyon eredményes munkakörülményeket alakítson ki. Úgyhogy gratulálnék és valóban az elnökség is kiváló munkát végzett, úgy gondolom, hogy sikerült az elnökünk részéről is kiállni az Európai Parlament elő jogai védelmében, úgyhogy én a koordinációs tevékenység keretében ezt nyomon tudtam közelről követni. Ugyanígy a civil szervezetekkel kapcsolatosan is el kell, hogy ismerjük a elvégzett munkát. Az Amnesty, az International Amnesty és az alapítvány is nagyon jó munkát végzett, nagyon jól tudtunk együttműködni. Ahogy a jelentéstevőnk mondotta, valóban el kell ismerni, hogy hatalmas munkát végzett az Unió, nehéz időket élünk, és akkor, amikor egyesek lebecsmérlően beszélnek az unió szerepéről, akkor, amikor azt észleljük, hogy az unió hogyan áll ki az emberi jogok védelméért, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kiállásos a mi részénkről. Nincs rosszabb, mint a különböző kínzási akciók, éppen ezért az uniónak akkor, amikor jogalkotással él, akkor, amikor az ilyenfajta tevékenységekre rátéz, ránéz, rátekint, azt hiszem, hogy azt a legnagyobb hangsúlyjal kell, hogy megtegye, úgyhogy csak elégedettek lehetünk, és ahogy a jelentéstevő kiállt és bemondta valamennyi frakciónak az aktivitását a tervezetbe, úgy gondolom, hogy eljuthatunk oda, hogy többségi szavazás állt majd ki emellett. Fizesz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Nagy öröm volt számomra, hogy együttműködhettem önnel e fontos téma kapcsán. Az árnyék előadók együttműködése gyümölcsöző volt. A frakciók nagyjából egységesek a témában, és elnök úr is segítette a munkát és így talán tényleg tudunk majd nomás gyakorolni a bizottságra. Köszönöm mindenkinek a munkát. Egy brit szervezettel is együtt működtem a szöveg írása során. Vannak olyan termékek, amelyek eh, emberéletekkel hozhatók összefüggésbe, és a kínzás, a halálbüntetés mindenképpen visszaszorítandó, precedens értékű az, amivel foglalkozunk, ezért körültekintően kell eljárnunk. Ha egyes országokkal ö, megállapodásokat kötünk, ahol a kínzás napi gyakorlat, ott nagyon körültekintően kell lejárni, és kemény záradékokban kell megfogalmazni a minimális emberi jogi elvárásainkat. Köszönöm szépen! A következő lépések abban állnak, remélhetőleg, hogy a Koreper elfogadja a szöveget június 30-án, és ha ők támogatják azt, akkor a háromoldalú egyeztetés elkezdődhet, és július 14-én pedig szavazásra kerülhet sor. Rendben. Következő háromoldalú egyeztetéses témánk a május 11-én zajlott egyeztetés a problémás ásványokkal, nyersanyagokkal kapcsolatos témában. Közel járunk a kompromisszumhoz. A fő kérdésekben megegyezés látszik körvonalazódni, de azért mindenben nem lesz megegyezés, az is látszik. Most egy utolsó nagy lépés lesz szükség. Ma este dől el, hogy mit sikerül elérni. Ez a jogalkotási dosszié, ez nagyon fontos számunkra. Megadom az előadónknak a szót ebben a témában. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Én is optimista vagyok. Remélem, hogy ez lesz az utolsó hármoldal egyeztetés ma este, tényleg és akkor utána tovább léphetünk egy megállapodás felé. Még így is bőven lesz majd szakmai munka az anyagon. Ez már a szlovák elnökség, hogy ez a szlovák elnökség dolga lesz, hogy ezt tető alá hozza. Néhány rövid problémát vagy megegyezéses kompromisszumot most megemlítenék. A rendelet központi eleme lesz az OECD irányelveknek való megfelelés, és kellő gondosság elvét fogjuk belefogalmazni az ipari szereplőktől elvárható módon az upstream ellátási lánc oldalán megfelelő konkrét elvárásokkal. Nem lehet majd a jövőben bizonyos normák teljesítése nélkül itt lépni. Ami az újra hasznosított fémek, illetve a felhalmozott tartalékok továbbvitele kérdését illeti, ott is egyértelmű ö, szabályok lesznek arra vonatkozóan, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni, és egy nagyon erőteljes felülvizsgálati záradék is benne lesz a szövegben. Ez nagyon fontos, mert néhány év után át kell tekintenünk, hogy a szabályozásnak milyen hatása volt a gyakorlatra, és hogy kell-e rajta valamit változtatni. Ezek a fő gondolatok, ezekben reméljük, hogy ma este megegyezés születik, és amelyek alapján lezárható lesz a dosszié, és majd rendelet születik belőle. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szólalnék meg. Ez az anyag jóval bonyolultabb, mint az, amire én utaltam, de, és ezt az előadótól kérdezem, úgy tűnik, hogy a megállapodás, amelyben most bíznak, szinte egybeesik az INTA szavazás időpontjával, illetve tartalmával. Igaz ez így, vagy sem? Második kérdésem, nem tudom, hogy most ennek van-e értelme, körbenézve, ugye nincs itt az, akihez intézném ezt a kérdést igazándiból, de azért megkérdezem, hogy az Európai Parlament szavazása hogy hatalmaz föl majd minket, mennyire erős pozíciót ad majd nekünk a tanácsra folytatandó tárgyalások során. Válaszolhatok, elnök úr, közvetlenül? Nos, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsági eredmény az, hogy erőteljesebb megfogalmazások lesznek, mint korábban. Teljes önkéntességi megközelítést javaslunk a plenárison elfogadásra, és egy olyan rendeleten dolgozunk, amely az upstream cégek számára kötelező érvényű lesz, hogy az értékteremtési láncban a bányászattól a kohókig kötelező legyen a due diligence alkalmazása, a kellő gondosság elvének alkalmazása. Menet közben a párbeszéd fókusza változott, amit az eredetileg az INTA javasolt, és utána, amit az ipari képviselőkkel megtárgyaltunk, abból a másodlagos elemből központi elem lett, és a vita során már ez volt a meghatározó téma a háromoldalú egyeztetéseken. A KKV-k körében érzékelhető félelem, feszültség, hogy nehogy megint túlzásba vigyük a bürokráciát, az is nagyon érezhető volt, és erre figyeltünk a küszöbök, küszöbértékek tett javaslatok során. Minden tarifális szabályt figyelembe vettünk. Nyilván nem lehet különböző termékcsoportokra ugyanazokat a határértékeket elér, előírni, de mondjuk 95%-át az importnak úgy sikerült lefedni, hogy közben nem növeltük a kis cégek számára a bürokráciát. Ami a parlamenti szavazást illetés, hogy válaszoljak a kérdésére, csak akkor tudunk erre válaszolni a kérdésre, hogy ma est, ha már tudjuk, hogy ma este mi történt, és látjuk, hogy, hogy a nagyon magas elvárási szintről némi rugalmasság után meddig kell lejjebb mennünk, és akkor még, ha ez meg is történik, még akkor is lesz a tagállamok között jelentős különbség, tehát nekünk is rugalmasaknak kell lennünk, de a tagállamoktól is elvárjuk a rugalmasságot és a több felelősségvállalást a rendelet vonatkozásában. Köszönöm szépen, Winkler úr. Meglátjuk, mi történik ma este. Akkor most áttérünk a nyolcas napirendi pontra. Eseti küldöttség Szőulba, Dél-Koreai Köztársaság. Május 17-19-én ment a küldöttség a Jona vezette a delegációt, és sikeresnek mondhatjuk ezt az utat. A delegáció útjának a célja az volt, hogy eszmecserét folytassanak a délkorai kereskedelmi megállapodás eredményeiről. Már öt évre tekint vissza ez a megállapodás. Továbbá további a kereskedelmi megállapodás továbbfejlesztéséről is tudtunk beszélni pártokon átnyúló delegációkon, nemzeti delegációkon átnyúló volt ez a csoport, és a koreai kapcsolatok delegációjának az elnöke is elment ezzel a küldöttséggel. Sok magas rangú személyiséggel beszéltünk, mezőgazdasági miniszterre emlékszem nagyon jól, mert ő vele mezőgazdasági szakpolitikákról beszéltünk, és egyéb kényes kérdésekről. Gazdasági minisztériumból a miniszterhelyettes volt, aztán a Nemzeti Parlament Kereskedelmi Energia ügyi bizottságának az elnöke, fontos uh, autóipari, autókereskedelmel foglalkozó cégek és szövetségek képviselői is ott voltak, továbbá az Egyesült Államok nagykövete is, mert a dél-koreai döntések néha kapcsolódnak az Egyesült Államok beli fejleményekhez, hogy így fogalmazzak. Nagyon jó megbeszélést folytatunk az elméleti szakemberekkel is, akik a nemzetközi kereskedelemmel és az EU-koreai kapcsolatokkal foglalkoznak. Úgyhogy nagyon gyümölcsözőek voltak ezek a tárgyalások, és így fel tudtuk mérni pontosan, hogy mi is a helyzet. Egyébként meg akartuk látogatni egy ipari üzemet is, de azt februártól zárva tartják, úgyhogy csak a katonai terület határát láthattuk, és megmondom őszintén, ez igazából arra emlékeztetett engem, ami a helyzet két német állam között volt, 89 előtt. Úgyhogy tárgyaltunk a megállapodás végrehajtásáról. Az volt a benyomásunk, hogy a végrehajtási folyamat nyomon követése nem megfelelő, és egyébként a munkaügyi témákban, a munkajogi kérdésekben néhány dolog nem úgy teljesít, teljesül, mint ahogy szeretnénk. A koreai oldalról az egyértelmű üzenet az volt, hogy ők egy befektetési részt is szeretnének látni a megállapodásban, mert most a megállapodásban ilyen fejezet nincsen. A saját részünkről pedig kisebb súlyú ügyeket vetettünk föl. Például a megállapodásban közvetlen szállítási szabályok szerepelnek, tehát csak a dél közvetlenül az Európai Unióba érkező termékeket fedi le a megállapodás, és fordítva, és a termékek pedig néha több állomáson keresztül érkeznek, például először Szingapurba érkeznek, és onnan mennek délkorába, úgyhogy mi szeretnénk, ha ezeket a szállításokat is lefedni a megállapodás. Aztán a javított gépek, termékek kérdését is le kéne, hogy fedje a megállapodás fog erről készülni egy jelentés, egy írásos jelentés, de természetesen az előadónknak lehet, hogy van további megjegyzése. Tessék önni a szó. Dziękuję panie przewodniczący. Przede wszystkim e, e, chciałem... Először is szeretnék köszönetet mondani az utazás megszervezéséért. Nagyon jó volt a szervezés, és külön köszönetet szeretnék mondani az elnöknek, mert kiválóan vezette a delegációt. Továbbá a titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani, a tanácsadóknak, és mindenkinek, aki segített minket az út során. A delegáció előkészítése nagyon jó volt, nem csak technikai szempontból, hanem a látogatás során szervezett programok tekintetében is. Az előkészítés minden tekintetben nagyon jó volt. A partnereink kiválasztása is nagyon gondos volt. Mindez mutatja, hogy az ilyen delegációk mindig, hogy mindig előzetesen már itt Brüsszelben nagyon jól föl kell, hogy készüljön. Továbbá azt is tudni kell, hogy a döntéseknek, a Brüsszelben hozott döntéseknek mi a hatása. A szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban érdekesnek tartottam azt a tényt, hogy a partnerek hozzáállása ahogy arról délkorában beszélnek, az nem mindig ugyanaz, mint amit itt Brüsszelben mondanak. Itt Brüsszelben kicsit merevebben, radikálisabban fogalmaznak, sőt néha még kritika is elhangzott. Ez az, ahogy Brüsszelben viselkednek. Viszont ott van Dél-Koreában, egész másképp reagálnak. És egyértelmű volt, hogy Dél-Koreának nagyon kedvező és nagyon elégedettek a megállapodás végrehajtása tekintetében. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy másképp beszélnek itt Brüsszelben és Dél-Koreában. Egy másik le- dolog, ami nagyon tetszett, hogy volt lehetőségünk arra, hogy olyan csoportokat találkozunk, akik az érdekelt feleket képviselik, a szabadkereskedelmi egyezmény végrehajtásában érdekelt csoportokról van szó, az elnök úr is említette ezt. Továbbá találkoztunk a megfelelő miniszter, minisztériumokkal, miniszterekkel, kereskedelem, mezőgazdaság, külügy, minden releváns partnerrel találkoztunk. Plusz az ipari világ képviselőivel is találkoztunk. Nagyon érdekes volt, hogy európai vállalkozók képviselőivel is tudtunk találkozni, olyan európai cégekről van szó, amelyek aktívan jelen vannak Dél-Koreában, és akiknek szoros gazdasági üzleti kapcsolatai vannak Dél-Koreával. Nagyon nehéz lenne például a nem kormány szervezetekkel és a szakszervezetekkel találkozni, hogyha nem került volna már ez előkészítéseit Brüsszelből. De szerencsére volt erre is lehetőségünk. Ez is plusz értéke ennek a látogató, látogatásnak, amit ők elmondtak nekünk, azt mi tükrözni kell a délkorai kapcsolatainkban. Beszéltünk arról, hogy esetleg a munkajogi a nem kormány szervezetekre, az alkalmazottakra vonatkozó szakszeretekre vonatkozó szabályokat bevehetnénk a megállapodásra. Én megmondom őszintén, hogy én elégedett vagyok magával a megállapodással és annak a végrehajtásáról. Itt nem csak statisztikai adatokról van szó. Hogyha a statisztikai adatokat megfelelően akarjuk értelmezni, akkor ahhoz azért szakértelemre is szükség van, hiszen meg kell tudjuk becsülni azt, hogy valójában milyen a pozitív hatása egy ilyen megállapodásnak. Nem minden kapcsolódik közvetlenül a szabadkereskedelmi egyezményhez, lehet, hogy valami csak általános jelenségként valósul meg, piaci jelenségek eredményeként. De ha ezt most nem veszük figyelembe, akkor is elmondanám, hogy a makrogazdasági adatok nagyon ösztönzőek. Tudtunk beszélni az érdekelt felekkel, és ennek alapján azt tudom mondani, hogy nagyon ösztönző a helyzet, pozitív a helyzet, mindkét félnek sok oka van arra, hogy elégedett legyen az elért eredményekkel, de még többet szeretnénk elérni például az alkalmazotti jogok, a demokrácia megerősítése, a a civil szervezetek megerősítése, ez az egyik. Másrészt viszont a piaci tisztesség is fontos számunkra, hogy azonos kiindulással szerepelhessen mindenki, és léphessen fel mindenki a piacon. A dolgozói jogok, a civil szervezetek részvétele, ezek még távol állnak ahhoz, hogy tökéletesenek, nevezhetők lennének. Van néhány probléma, néhány aggályos kérdés ezen a területen. Az EU és Dél-Korea kapcsolatát tekintve a következőt szeretném elmondani. A koreai partnerek mindig arról beszélnek, hogy ki kell igazítania az egyezményt, és ennek a célja a befektetésvédelem Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, de ez egyáltalán nem könnyű. Jelenleg most az EU-ban, most gondoljuk végig újra a befektetővédelem általános kérdését, valamint a vitarendezési mechanizmusokat. A szociális kérdéseket is itt figyelembe kell venni. Összefoglalásként persze tudnám még tovább folytatni a beszámolomat, de hogy összefoglaljam, természetesen készítek egy írásos jelentést is. A legfontosabb az, hogy a következő hónapokban milyen feladatok állnak előttünk. Az elnök úr vagy más kollégák élhetnek ajánlásokkal, nagyon szívesen fogadjuk ezeket júliusban. 13-án és 14-én itt a szakbizottságban eszmecserét fogunk folytatni erről a témáról. Ezt követően pedig október 12-én és 13-án fogunk beszélni a jelentésről itt a szakbizottság előtt. A szavazás az november 28-29-i szakbizottságülésen lesz, és utána a plenáris elé a decemberi 12 15 i tartó decemberi plenáris elé fog kerülni. Úgyhogy ezek a pillanatnyi tervek. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most akkor elkezdhetjük a munkát a kereskedelmi megalapodásokról szóló jelentésen. Van-e a delegációnak még megjegyzése, Schuster úr? Köszönöm, elnök úr. Csak két dolgot szerettem volna szóvá tenni, ezek ugyan elhangzottak már, de más szempontból a munkavállalói jogok tekintetében sokkal keményebben kéne föléptünk mint a múltban, és minimum követelményeket le kell szögezni, és ezekből nem szabad engedni az ILO normáknak amúgy is szeretnénk megfelelni, de nem csak ezért. Tehát ezt még egyszer meg kell vizsgálni. Az, hogy szakszervezeti aktivistákat ö, ö, börtönbe zárnak, ö, az botrányos. Tehát, sőt, ugye sok cég arra játszik, hogy teljesen megszüntesse a vállalaton belüli szakszervezeteket. Ezt szóvá kell tenni, nem szabad hagyni, hogy trendé váljon. Ezt a jelentést erre is föl kell használni, hogy ezt leszögezzük. A második a befektetők védelmével kapcsolatos. A dél-koreai egyeztetések során ugye kiderült, hogy, hogy abszurd követeléseket támasztanak velünk szemben a dél-koreaiak, egy régi Belgiummal kötött szerződésre hivatkozva akarnak jogszabályi változtatásokat elérni nálunk, hát ezt így szerintem nem lehet csinálni. Eddig a koreaiak még nem reagáltak az új bírósági eljárásokra vonatkozó elképzelésre. Igen, dél korábban azért 22 bilaterális beruházási szerződést kötöttek, kötöttünk európai beruházók már tavaly össz óta, tehát azért működik a dolog. Buchner úr. Köszönöm. A lényeget már elmondták a kollégák. Én is örültem annak, hogy a kereskedelem szempontjából is jónak mondható ez a megállapodás. Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy a, a migráns munkavállalók helyzetével kéne jobban foglalkozni. Ugye az dél-koreai munkavállalói jogrendszer ö, nem hasonlítható a miénkhez, és a vándorló munkavállalókra vonatkozóan pedig hát pocsék vagy nem létező a szabályozás, tehát még az európai vendégmunkásoknál is sokkal-sokkal kevesebb joguk van, és ezért emberkereskedőket fizetnek meg azért, hogy egyáltalán korába jussanak, és ha bejutnak az országba, akkor elveszik tőlük az útlevelüket, nem vált kaphatnak munkadót, gyakorlatilag rabszolgasságban dolgoznak, főleg a mezőgazdaságban, vagy mérges, mérgező anyagokkal bánnak, és ha megbetegszenek, akkor nincsen biztosításuk. Ez batrányos, ez számunkra azért fontos, mert ha szabadkereskedelmi megalapodást kötünk olyan termékekre, amelyek részben ilyen körülmények között jönnek létre, akkor többszörösen beteszünk magunknak, meg ezeknek a munkavállalóknak is. Tehát itt Európában Európának el kell várnia, hogy bizonyos normák érvényesüljenek délkorában. Köszönöm. Ezzel akkor lezárom a vitát erről a napirendi pontról és rátérünk a 9-esre. Eseti küldettség a VT-ről szóló parlamenti konferencia 2016 évi éves ülésére Genfben. Hétfőn, kedden zajlott ez a konferencia, e héten. Kicsit élénkebb viták voltak, mint a korábbi években Genfben a WTO partnereink sokkal aktívabban beszálltak a vitába, mint eddig. Nem csak felolvasták előkészített nyilatkozataikat, amelyeket a kormány vert a fejükbe, hanem voltak meglátásaik, ezt jó volt látni. Élénk vitákat folytattunk a főtitkár helyett helyettes jelenlétében a vto ról a jövőről, a parlamenti inter megszólalásokat, a parlamentünket Rübich és Scholz úra képviselték, és kifejtettük a Nairobi utáni elképzeléseinket, és úgy érzem, hogy eléggé jó záró dokumentum született. Köröztettük ezt már? Nem, de majd fogjuk. És ebben egyértelműen megfogalmazódik a parlament, a parlamentek szerepe. És a stratégiánk lényege is, illetve maga a tárgyalási struktúra is megreformáltatott, és a bilaterális, regionális és WTO megállapodások külön körben kerültek terítékre. Én elégedett vagyok a konferenciával és eredményeivel, főleg azért, mert a parlament történetében először, lehet, hogy a WTO történetében először külön fórumot szántak a nem nemi ö, egyensúlyjal foglalkozó kérdéseknek a kereskedelemben. Indonéziai, maláj és egyéb nemzetközi szervezetek elaboráltak, ö, beszéltek a nők szerepéről a kereskedelemben. Ezt érdekes volt hallgatni, és ennek a panelnek a az eredményei is bekerültek a záró dokumentumba. Röviden és adhok módon ennyit tudok mondani a Genfi tárgyalásokról és a záró dokumentumról. Esetleg még valamelyik delegációtag kíván-e valamit ehhez hozzáfűzni, Rübik úr? Igen, köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament részéről képviselt vélemény szépen egybe csengett más nemzetközi parlamenti szervezetek véleményével. A világ legtöbb országából jött képviselők ugyanúgy a kereskedelmi volumen növelésében érdekeltek, ugyanakkor a multilaterális egyezmények kapcsán bizonyos keretek kialakításában. A Brexit kérdése is felmerült, hogy a WTO-ra ez milyen hatást gyakorolhat. Nagyon izgalmas vita volt ez, hogy az Egyes Királyság kilépése esetén milyen modellt fog választani. A menekült válságról is szó volt a WTO szempontjából. Ez a vita is igen izgalmasan alakult. Köszönöm. Még valaki? Nem halljuk az elnök urat, kikapcsolódott a mikrofonja. Tízes napi rendi pont következik. Az EU és Kína között a horvát köztársaság engedményes listán szereplő engedményekről. Winkler úr ennek a témának is az előadója. Neki adom meg a szót, aztán majd Daniel Kaspari következhet. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A horvát köztársaság csatlakozása az EU-hoz és a Vám Unióhoz a VTO szabályok alapján miatt, a VTO szabályok alapján Horvátországra vonatkozóan is meg kellett határozni és meg kellett változtatni a tarifális kvótéka, kvótákat. és a vtu n en is a tanács felhatalmazást adott 2013-ban arra, hogy erről a tárgyalások elinduljanak, a, és levélváltás kezdődött, és ezt a tanács elé terjesztették, és a megállapodást a tanács jóvá hagyta. Az eredmény az egy megállapodás, amely az ipari termékeknek az általános vám tarifák alá való besorolását tartalmazza. A légkondicionáló berendezésekre vonatkozóan van egy szabály, és egyéb szakmai kérdésekben új vámtarifámok alatt új kvótákat határoz meg a szöveg, például a gombákra, fokhagymára vonatkozóan. A 14-es cikk alapján Kína, Kína megtarthatja korábbi szerepét, de részben az én javaslatomra és a parlamentünk nevében javasoltam ezt, az EU-nak a WTO multilaterális rendszeréhez való csatlakozásán belül megfogalmaztuk Horvátország szerepét. Erre az megfelelő szakbizottságok pozitív ajánlást tettek, és arra teszek javaslatot, hogy az Európai Parlament is hagyja jóva ezt a tervezetet. Átadom a szót az árnyék előadóknak. Igen, ez egy technikai jellegű fájl, ezért különösebb megjegyzésünk nincs ezzel kapcsolatban, az elhangzottakra vonatkozóan. Támogatjuk a megállapodásra kapcsolatos következtetést, illetve a megállapodás megkötését. Emma? Ugyanez, igen. Támogatjuk az előadót. Egyetértünk. Kiváló. Lamzorf nincs itt, Solc nincs itt, Buchner úr. I think that... Semmi problémát nem jelent, egyetértünk. Más nem kért szót, úgyhogy a bizottságnak adom meg a lehetőséget, hogy hozzászóljon a témához. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Hangsúlyozni kívánnám, hogy ez egy fontos első lépés a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos kiegészítések és kiigazítások tekintetében. Köszönöm. Tájékoztatok mindenkit arra, hogy Brock úr az AFED szakbizottságból azt mondta, hogy nagyon örül, nagyon szívesen beleegyezik a megállapodás megkötésébe Winkler úr. Szeretne még valamit mondani? Csak szeretnék köszöntet mondani az árnyék előadóknak. Köszönöm. Határidő Június 17 péntek este 6 óra a módosítókra vonatkozóan. 11-es napi rendi pont, AKC-EU közötti kapcsolatok jövője 2020 után. A kotonó megállapodás követően, tehát amikor lejár majd a kotonó megállapodás, arra, az, az utáni időszakra vonatkozik, a DEVE saját kezdeményezési jelentést készít a témáról mi pedig egy véleményt készítünk ehhez. Előadónk Pedro Silva Pereira nincs itt, de David Martin helyette elmondja a tudnivalókat. Igen, Pedro pontosan az AKC közgyűlési témájában van távol. Fölolvasom az ő nyilatkozatát azt mondja, hogy a meglévő AKC-EU megállapodás, ez egy jól működő lehetőség, ezt védenünk kell. Kereskedelem a három kotonú folyamatot vezető pillér egyike, és bármilyen kotonút követő együttműködésnek, partnerségnek része kell, hogy legyen. Májusban lehetőségem volt, hogy a frakciókkal egyeztessek a véleménytervezetről, és hasznos volt ez a találkozó. Tovább fogjuk folytatni az egyeztetést. Az Akácsi országokkal való kapcsolat 79-re tekint vissza. 2000-től kezdődött a Kotonó Partnerség Egyezmény hatája. Ahogy mondta elnök úr, 2020. február 29-én lejár a Kotonó Egyezmény a katona egyezmény módosítása tekintetében egy értékelést kell végezni, le kell vonni a következtetéseket és a jövőre vonatkozó ajánlásokat. Az értékelés fontos fázisa lesz a katonot követő időszakra vonatkozó egyezményről való tárgyalásnak. Mielőtt a konkrét kereskedelmi témákra rátérnék, szeretném elmondani, hogy az LKC országok szempontjából miért is fontos ez a megállapodás. A jelenlegi AKC-EU közös közgyűlés, ami ma este ér véget, foglalkozik az AKC-EU kotonút követő kapcsolatával és a Akácsi országok Pápa új Gineában nemrég tartottak egy közgyűlést. Az Akácsi országok készítettek erre az alkalomra egy jelentést az Akácsi csoport jövőbeli elképzeléseiről, és egy közleményt is kiadtak az Akácsi EU kapcsolatáról 2026 követő időszakra vonatkozóan. Kereskedelmi gazdasági aspektusok tekintetében szeretném hangsúlyozni, hogy az EU rendkívül fontos kereskedelmi partner az Akácsi országok számára az iparosítás és a diversifikáció az AKC országok tekintetében korlátozott, és az áruk teszik ki a nagy többségét a kereskedelmi forgalomnak. Kompatibilis kell, hogy legyen a megállapodása a WTO szabályokkal, az AKC EU-ba érkező exportja nem lehet másfajta rendszernek a hatája alatt. A minden csak fegyvert nem az alapelv, a legkevésbé fejlett országok esetében és az általános kedvezményekkel GSP vagy GSP Plus az együttműködés alapja az egyéb országok esetében. 2020-at követően a kapcsolat tekintetében a fontosabb megjegyzések a véleménytervezetben az első a cél egy hatékony kotonú követő keret kell, hogy legyen, amely megfelel a globális kihívásoknak, és a, megfelel az új fenntartható fejlesztési céloknak. Az általános megállapodás felül kell vizsgálni, és egyéb kereskedelmi megállapodások is fenntartható, tisztességes kereskedelmet, illetve a szegénység visszaszorítását kell, hogy megcélozzák. Második megjegyzés. A kotonuk megállapodás már 79 alkácsi országot fed le. Fontos, hogy ezt a jövőbeni megállapodásban is megtartsuk. Hangsúlyozni kell a gazdaság és kereskedelmi együttműködés az AKC országokkal, például szolgáltatások területén, illetve érték meg, alapú megközelítés kell alkalmazni, ahogy ez szerepel a Trade for All stratégiában is, aminek a célja egy felelősebb kereskedelmi szakpolitika, munkahelyteremtés, magánszektor fejlődése, regionális fejlesztés, ezek rendkívül fontosak az AKC-EU gazdasági partnerség szempontjából. Harmadik megjegyzés, a felülvizsgált egyezmény kötelező intézkedéseket kell, hogy tartalmazom. Az emberi jogi célok és az erre vonatkozó záradékok ugyanúgy benne kell, hogy maradjanak, mint a katonó megállapodásban. Tehát 2020-at követően is ezek az záradékok érvényben kell, hogy legyenek. A civil szervezetek bevonása nagyon fontos, ez a negyedik megjegyzésem, a katonút követő időszakban is. EU-AKC együttműködés szempontjából ez fontos, főleg a kereskedelmi és fenntartható fejlődés szempontjából. Továbbá az LKC EU új parlamenti közgyűlésnek fontos szerepe lesz a jövőbeni keret kialakítása tekintetében. Ötödik megjegyzés és utolsó megjegyzés. Tavaly Addis Abebában volt egy kijelentés, egy közlemény, a felhívás az EU Aid for Trade tevékenységnek megerősítésére, illetve a kapacitásépítés területén az Ákácsi országokban a globális és a regionális értékláncok mentén. Köszönet a figyelemért! és várjuk az együttműködést az árnyék előadókkal a témában. Köszönöm, elnök úr. David, and now I will give the... Köszönöm, David. Most meghallgatjuk az árnyék előadókat. Jan, Jans Fed képviselő a néppárt részéről. Dziękuję bardzo. No cóż, e, z mojej... Köszönöm. Véleményem szerint Először is a téma nehéznek tűnik, hiszen mögöttünk egy nagyon hosszú, széleskörű együttműködés tartalmazó időszak áll az AKC országok EU részéről történő támogatása tekintetében, és ebben nagyon sok, nagyon nagy mértékben ezek a helyi közösségek részt vettek a megállapodás teljesítése tekintetében. Még néhány év előttünk áll az egyezmény, hatája szempontjából. Most az a legfontosabb, hogy dolgozunk az egyezmény jövőbeni föntartásán egy új formában. Szerintem ezt az értékelést most kell elvégezzük időben. A megállapodás teljesítésének az értékelését. Nagyon jó a vélemény, kiegyensúlyozott, a legfontosabb elemeket tartalmaz a múlt értékelése tekintetéből, illetve a tekintetben, hogy most mi történik továbbá. Szerintem hangsúlyozni kellene esetleg jobban a jövőbeni igényeinket. Amikor az AKC országokkal kötendő egyezmény végrehajtásáról beszélünk, és megoldásokat keresünk a jövőre vonatkozóan, akkor a arra kell gondolnunk, hogy a fejlesztés szempontjából mi a szerepe a befektetésnek. Most nem a véleményről beszélek, most általában beszélek az egyezmény hatásáról, az AKCEU egyezmény hatásairól hasonló módon kell -e, hogy kezeljük a jövőben is ezeket az országokat. Majdnem 80 országról van szó, a világ különböző régióiból. Egyforma módon kell, hogy kezeljük őket. Szerintem a 2020-at követő időszakra vonatkozóan ezt a megközelítést meg kell, hogy változtassuk. Más kell, hogy legyen a pozíciónk. Továbbá. Véleményem szerint értékelni kell azt is, hogy az egyezmény végrehajtása mennyire hatékony, milyen hatásokat értünk el. Továbbá nem szabad, hogy megelégedettek legyünk e tekintetben. Még van néhány napunk, javasolni fogok változtatásokat, be fogok nyújtani módosító indítványokat a véleményhez. Általánoságban jónak tartom a véleményt de talán plusz elemeket is, értékeléseket, javaslatokat, ajánlásokat érdemes bevenni a véleménybe. Ezeket a jövő következő években a munkánkhoz tudjuk használni. 2020-at követően lép életbe majd az új egyezmény. Véleményem szerint, amilyen módon a támogatást biztosítjuk, talán lehet, hogy a kifejezés sem jó, lehet, hogy nem támogatásról vagy segítségről kéne beszélni, hanem az EU szerepvállalásáról a alkácsi országok szociális és gazdasági fejlődésében. Lehet, hogy így kéne fogalmaznunk. Mostanáig ilyen ódivatúnak tűnt ez a dolog, és most is úgy tűnik, hogyha ezt a szerepet fönn akarjuk tartani, ha a jelenlegi feltételeket tartjuk fönn, az nem biztos, hogy előnyös lesz a fogadó országok számára, és esetleg nem lesz előnyös számunkra sem, mint Ákácsi országbeli befektetők számára. Bár több ország fontos partnerré vált ezek közül az országok közül. Most már inkább az üzletre orientálnak, és politikai, gazdasági szempontból is fontos partnerré váltak. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Természetes, hogy segíteni kívánjuk ezeket az országokat, a megfelelő eszközöket akarjuk meghatározni, kiválasztani. Nem arról van szó, hogy számunkra előnyös legyen a megállapodás, hanem nagyon konkrét hatásokat akarunk elérni, munkahelyeket, új munkahelyek teremtését, az általános jólét emelkedését, versenyképesség fokozását, legalábbis regionális és szubregionális piacon, de akár a globális piacon is. Azok az eszközök, amelyeket mostanáig használtunk, ezek drágák, de véleményünk szerint nem teljesen hatékonyak, és erre oda kell figyelni. Köszönöm, Emma. Uh, uh, uh, Köszönöm. Számomra nagyon fontos, hogy az AKC viszonylatban elsősorban kereskedelem legyen és kevésbé támogatás. A kereskedelem mindig egészségesebb, természetesebb és fenntarthatóbb növekedést generál, mint a segély. Tehát, és nem csak a támogatás kiegészítéseként kell felfogni a kereskedelmet, hanem mainstream tevékenységként. Üdvözlöm a véleménytervezetet. Egyetértek az elhangzott többségi véleménnyel én is, és azt hangsúlyoznám, hogy a Kotonú utáni kereskedelmi keretek között eh, több figyelmet kell szentelni a jó kormányzásnak, az átláthatóságnak és a korrupció felszámolásának. Mert ezek nagyban hátráltatják a kereskedelmet, és motorizációra van szükség, kölcsönösségre, de ahhoz, hogy ez működhessen, ki kell egészíteni az előző intézkedéseket infrastruktúrafejlesztéssel, modernizációval, kapacitásbővítéssel, exportképes termékek gyártásának a kihelyezésével. Ez lehet, hogy már egy kicsit messze van az előadó eredeti elképzelésétől, de én ezek közül többet kötelezővé tennék, mert ugyan amit az előadó felvázol, az mind jó cél, csak nem látom, hogy hogyan lesz megvalósítható. Mi a garancia arra, hogy ezek a követelmények majd átültethetők lesznek a gyakorlatba. De ezzel együtt optimista vagyok, a megállapodásokban sok előny van, és és ugyan kompromisszumra lesz szükség, de támogatom a jelentést. Helmut, köszönöm. Egyetértek a kollégákkal és az előadóval abban, hogy ez egy nagyon fontos téma, és a vélemény tervezett jó kiindulási pont az AKC és az EU kapcsolatok újra definiálásához. Ugye a WTO tanácskozásról visszatérve, csak azt tudom hozzá tenni ehhez, hogy úgy tűnik, hogy minden ország, aki ebben részt vesz ebben a mechanizmusban, hasonló érdekelt abban, hogy az EU konkrét módon járuljon hozzá ezen kereskedelmi kapcsolatok és így a polgárok mindennapi életének formálásához. Az Ákási partnerországok mindenképpen ezt várják. Lola Sanchez árnyékerőadónk hangsúlyozná az sdg szerepét ebben az ENSZ emberi jogi és adósságkezelési struktúráit, ezekkel jobban kéne élni, hogy valósabb és fenntartható módon tudjunk hozzájárulni az emberi jogok fejlődéséhez, a demokrácia fejlődéséhez, a fenntartható fejlődéshez ezekben az országokban. És mi is úgy látjuk, hogy a jövő együttműködéseiben, a poszkotonó rendszerben folyamatban ne csak should, hanem must módon ö, tartalmazzon a, a fair kereskedésre vonatkozó kitételeket. És szögezze le, hogy a kereskedelem liberalizációja nem önmagában egy csodaszer, hanem csak akkor működik, hogyha fejlesztési célokkal egészül ki, illetve a kereskedelem a fejlesztés eszközévé válik. És én is bizonyos kötelező intézkedéseket várnék. A magánszégektől is el kell várni az emberi jogok minimumának legalább a betartását, és horizontális kell tenni ezeket a követelményeket, hiszen maguk a struktúrák is horizontális módon csatlakoznak egymáshoz. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az SDG 17-15-ben a résztvevő partner országok állami segítség nyújtása nagyon konkrétan szabályozott keretek között történjék, és az adósság fenntarthatóság, vagy adósság törlesztés fenntarthatósága ügyében pedig a hazai erőforrások jobb feltárását kell ösztönözni. A Genfi találkozóval kapcsolatban mondanék még annyit, hogy nekem az jött le belőle, hogy elsősorban a korrupció a fő baj, a korrupció ellen kell fölvenni a harcot, és nem utolsó sorban a régiók demográfiai sajátosságának függvényében. Az előadóval egyetértünk a legtöbb kérdésben, néhány ügyben pedig módosítókat fogunk benyújtani, és várjuk a kooperációt, a konstruktív együttműködést. Köszönjük, Uász úr, kapszót! Köszönöm, elnök úr. Lényegében a kollégák elmondtak mindent. Hangsúlyozni szeretném mégis, hogy a partnerség gondolatát Ferreira kolléga nagyon kiegyensúlyozott módon definiálta, egyetértek a szöveggel, lesz néhány módosítom, ezek nem mondanak ellen a szövegnek, pusztán kiegészítésképpen írtam őket olyan aspektusokról, amelyek számomra, számunkra fontosak. Nem csak új kihívások keletkeznek folyamatosan a világban, amelyekkel szembesülnünk kell, bár ezeket is meg kell fogalmazni, hanem régi kihívások újra problémává válnak, mint a szegénység elleni küzdelem, amely beindult, de a teljes megszüntetése a szegénységnek a világban kevés reménnyel kecsegtet. A vállalkozásokat is meg kéne említeni a civil szervezetek mellett a vállalati felelősség kérdését, ha a szegénységről vagy az értékekről beszélünk. A fenntartható fejlődés értékét Sokszor beszélünk fejlődésről, fejlesztésről, és általában kimarad a fenntartható jelző ezelől. Én ezt szeretném orvosolni. Szilver Ferreira egyébként jó dolgokat javasol, mint a közös parlamenti közgyűlésre vonatkozóan a vitákat megelőzendő az új partnerségi struktúrákról több egyeztetést javasol, és az Európai Parlamentnek egymagának is el kéne gondolkodnia azon, hogy a közgyűlésben, a közös parlamenti közgyűlésben, amely az AKC-EU kapcsolatok főtestülete, milyen témákról van szó. Támogatom a jelentést azokkal a módosítókkal, amelyekre utaltam. Most megadom a szót a bizottság képviselőjének, képviselőinek. Ketten vannak, két különböző DG-től. Nagy megtiszteltetés számukra, hogy eljöttek. Parancsoljanak. Good afternoon. Üdvözlök mindenkit! Nem is kell mondani, hogy az EU és az AKC országok kapcsolata régi hagyományra tekintenek vissza. A Kotonó Egyezmény egyedülálló egyezmény tartalma tekintetében egyedi, a sok szereplős volt a tekintetében is egyedi. És most dolgozunk azon az értékelésen, hogy a jelenlegi egyezmény szempontjában mi működik, mi nem működik. Júliusra fog lezárulni ez az értékelő fázis. Vannak dolgok, amik működnek. A, gondoljunk a például a szegénység felszámolására, aztán a biztonság béke témájában van, működnek általában a dolgok, de természetesen vannak olyan témák, ahol még lehet javítani az együttműködést. Most a jövőbeni együttműködéssel kapcsolatban, hogy mi legyen az alapja, természetesen a közös érdekek, az EU érdekekből kell kiindulni, közös bázisokat kell keresni, fejlesztésen túl kell lépnünk, de már a katonai egyezmény is túlmutat a fejlesztési együttműködésem. És az eh, egyenlő, egyenrangú partnerek megállapodása kell, hogy legyen. Fölmerültek kérdések, globális kérdések, biztonság, béke, kereskedelem, gazdaság, migráció. Ezek mind fontos kérdések és figyelembe fogjuk venni az AKC és az EU alakulását is, hiszen a mostani helyzet azért már nem olyan, mint ami a 2000-ben volt. Nagyon sok változás van mindkét oldalon. A 2030-as agenda iránymutatásként fog működni, a fenntartható fejlesztési célok is, és ebben az értelemben már bejelenthetjük, hogy szoros kapcsolat lesz majd a fejlesztési célok és az egyezmény jövője között. Miután elhatároztuk, hogy mit akarunk tenni, azután kell azt végig gondolni, hogy mindezt hogyan. Szubszidiaritás, komplementaritási elvek fontosak e tekintetben nemzeti, régiós, szubregionális, AKC szint, globális szint, ezeket kell megvizsgálnunk, meg kell vizsgálni, hogy melyik szint felel meg leginkább az egyes érdekeknek mert nem biztos, és nem mindig a nemzeti szint a legjobb. Az eszközöket is végig kell, hogy gondoljuk, le kell vonni a tanulságokat a jelenlegi AKC-ból, AKC megállapodásból, és természetesen az is fontos, hogy a partnerségben kik lesznek az érdekelt fejek Civil társadalomra, magánszektorra is gondolunk. Ezek a fő építő elemek, és az év végéig fogjuk ezt a munkát még folytatni. Köszönöm. Köszönöm. És a kollégája? Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Csak röviden szeretnék néhány témára reagálni, ami az véleményben szerepel. Erős, jogilag kötelező, fenntartható fejlesztési célokra van szükség, ezzel egyetértünk. Számunkra is fontos, hogy az emberi jogi záradék mindenképpen érvényben legyen. Amit most teszünk, amit szándékozunk tenni az AKC-vel kapcsolatban, mindezt tükröződik a véleményben is. Egy másik téma, ami szerepel a véleményben, a civil társadalom bevonása, ezen dolgozunk. Ma délelőtt önök beszéltek a SZADEK EPÁ-ról, úgyhogy tudják, hogy a civil társadalom bevonása az EPA végrehajtásnak a központjában lesz a bizottság részéről. Úgyhogy csak meg akartam erősíteni, hogy a katonó utáni időszakban is ez hasonlóan fog működni. Köszönöm. Köszönöm. David, szeretnéd összefoglalni? Hát csak röviden. A Pedro véleménye nem igazán hív föl egy szigorú kötelező fejlesztési feltételre. Lehet, hogy a véleményt és a jelentést keverték össze. A vélemény az csak a kereskedelmi aspektusokkal foglalkozik, és a vélemény írója csak a kereskedelmi témákról szól, a támogatás tekintetében csak felhívja az Aid for Trade-re a figyelmet, és a, ennek a szakbizottságnak úgy gondolom, hogy ez a dolga. AKC országok természetesen kapcsolatban kell, hogy álljanak, be kell, hogy illeszkedjenek a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe. Azt is elmondanám, hogy a, a vélemény íróda, írója hangsúlyozza, hogy az AKC-t együtt kell tartani. Volt erről vita, hogy esetleg az alkácsét föl kéne osztanunk három csoportra, de a vélemény írója egyetemen úgy gondolja, hogy egy partnerségi kapcsolatot kell az akácsi országokkal kilakítani. Még egy dolog, amit már mondtam, három pillérje van a együttműködésnek. A kereskedelem az egyik. Bármi történik a felülvizsgálattal, a kereskedelem mindenképpen, hogy a kapcsolat egyik pillére, vagy ha csak nem a pill fő pillére kell, hogy legyen. Köszönöm tervezet elfogadása július 13-14, módosítók határideje június 21-e 6 óra, június 21 6 óra, és lesz még egy módosító indítványok megvitatása június 31-én a szakbizottsági ülésem. Köszönöm. 31. steht hier in meinen Noten, 30. 30. vagy 31-e? Na, kedves kollégák! Különleges helyzet állt elő. Jóval hamarabb befejeztük a munkát, mint reméltük, ez teljesen szokatlan. De fél öttől kezdődik a meghallgatás, úgyhogy van 14 perc szünetünk, fél ötkor pontosan folytatjuk a munkát a meghallgatással. Tehát egy kávéra elég lesz talán ez a szünet.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 So, ladies and gentlemen, please take... Hölgyeim és uraim, kérem mindenkit, hogy foglaljon helyet. Mr. Leeds. Leeds úr. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Ön nagy örömre szolgál, hogy üdvözölhetek mindenkit a közmeghallgatáson. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság szervezte a meghallgatást. A téma, amire koncentrálunk, a uniós kereskedelmi politika globális értékláncok fényében a fenntarthatóság az alapelvünk, természetesen. A fenntarthatóságot integrálni akarjuk a globális értékláncokba. Személy szerint elmondhatom, hogy nagyon fontos téma ez számomra. Milyen meg vagyok arról győződve, hogy a világ kereskedelem és a kereskedelem világa az elmúlt húsz évben megváltozott, és a Ricardo féle elvek ma már nem érvényesek alapvetően már nem termékeket cserélünk, hanem egyre inkább köztes termékeket cserélünk. Úgyhogy globális értékláncról tudunk beszélni. A globális kereskedelem 75% a globális értékláncokhoz kapcsolódik. Ezért végig kell, hogy gondoljuk a kereskedelmi politikánkat, az államok közti kereskedelmi egyezmények hasznosak-e még ma is, vagy pedig inkább a globális értékláncokra kéne, hogy koncentráljunk? Tegnap a tanácssal a konfliktusos ásványokra vonatkozó jogalkotásról folyt az egyeztetés. Ez pontosan egy nagyon jó példa arra, hogy a globális értékláncra kellene koncentrálni, ugye a bányából kiindulva, egészen eljutva az okostelefonig. És az okostelefon talán a legjobb példa a globális értékláncra. Egy normál okostelefon olyan fémekből, műanyagokból készül, ami akár 32 ezer kilométert is megtett, és legalább 100 határon áthaladtak az alkatrészei a mobiltelefonnak. Úgyhogy ez pont egy ilyen jó típusa, jó minta, jó példa a globális értékláncra. A választóink, a közvélemény, az üzleti vállalkozók és a szabályozó hatáságok tekintetében is azt várja, hogy az értékláncokra koncentráljuk. Úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy szakértőkkel, és a fejlesztési szakbizottságbeli kollégákkal meg tudjuk beszélni ezt a témát ma délután. Két különösen fontos értéklánc, a ruházati ipar az egyik, a Rana plaza a tragédiája, most már három éves múltra tekint vissza, nem igazán vagyok meggyőződve arról, hogy minden szükséges intézkedés azóta megtörtént azért, hogy garantáljuk, hogy megfelelő, tisztességes értéklánc érvényesüljön a textil és a ruházat iparban. Tudom, hogy a Deve Szakbizottság saját kezdeményezésű jelentést készít erről a témáról a Kereskedelmi Szakbizottság támogatásával. Másrészt a mezőgazdaság és az élelmiszeripari szektor a másik fontos szektor az értéklánc szempontjából. Itt is fontos a fenntarthatóság kérdése a globális értéklánc mentén, főleg a munkaerő tekintetében. A G7-es csúcson is fölmerült legalábbis az átláthatóság az értékláncok tekintetében. Lehet, hogy ez nem elégséges. Több, többet kell, hogy elvárjunk. Ma erről is beszélni fogunk. A kereskedelmi szabályok, az üzleti gyakorlat, fenntartható kell kellenek, hogy legyenek-e. Nem az a kérdés, hogy fenntarthatóak-e, a kérdés az, hogy hogy tudjuk elérni azt, hogy fenntarthatóak legyenek. kiváló szakértők jöttek el erre a meghallgatásra. Természetesen a bizottság Digitrade főigazgatóságára jött az első vendégünk, az első szakértőnk, Sandra Gallina. Ő a fenntartható fejlődési felelős, úgyhogy ő a bizottsági szakértő ma. Már is megadom a szót neki 5 percre. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Nagy örömre szolgál, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson. Már is rátérnék arra, hogy mi a legfontosabb. A globális értéklánc nem lehet eszköz arra, hogy elvonjuk a figyelmet arról, hogy hogyan készülnek elő a termékek. Nagyon sok aspektus érvényes vannak, például a kisebb gyártók, nem csak nagy értékláncok léteznek. De azt azért föl kell ismerni, hogy az a fogyasztó által igényelt átláthatóság szempontjából ez nem egy marginális téma, ez egy fontos kérdés, felelősség kérdése, üzleti felelősség, üzleti vállalkozások felelősségének a kérdése. Először is komplex témáról van szó, sok szereplős téma. Először azt pontosítanám, hogy milyen dimenziókról van szó. Van egy külső dimenzió, a Digitrade nevében mi a külső dimenziókat képviseljük, foglalkozunk ezekkel, de természetesen a bizottságon belül a DEFCO főigazgatóság is foglalkozik olyan szakpolitikákkal, amelyek kapcsolódnak az ilyen felelős üzleti viselkedéshez. Harmadik országokról van szó. Aztán van egy, első, van egy erős belső hazai aspektus is, ez a DigiGrow-ra tartozik a bizottságon belül. Azért mondom ezt el, mert néha egy kicsit e- nem egyértelmű, hogy ki mit csinál. A témát halva mindenkinek van valami elképzelése arról, hogy a bizottság mely része foglalkozik a kérdéssel. Azért is mondom ezt el, mert egy sor olyan szakpolitikai kérdés van, ami ezeket eh, érinti, és nem is említek mindenkit. Nem is említettem mindenkit. Például a külügyi szolgálat, a külpolitikai dimenzió is fontos. Hogy őszinte legyek, ez egy komplex terület. A kereskedelmi főigazgatóság, amit itt most próbálok képviselni, inkább a, a, ezt a főigazgatóságot képviselem most, és nem annyira a bizottságot. Bizonyos eszközeink vannak, mi ezeket az eszközeket próbáljuk használni, és már is visszacsatolnék arra, amit az elnök mondott a bangladesi eseményekről. Ahogy mondtam, komplex a helyzet. A komplex rendszeren belül a Digitrade multilaterális, bilaterális és unilaterális témákkal foglalkozik. Az unilaterális aspektus az egy, a GSP Plus, Nikos kollégám itt ül mellettem, a felelős üzleti viselkedés azt is jelenti, hogy az emberi jogokat természetesen és más alap munkajogi kérdéseket tiszteletben tart az ember. Tehát az unilaterális kérdés az egyértelmű. A bilaterális dimenzió tekintetében vannak fejlesztési intézkedéseket tartalmazó fejezetek. Minden javítható persze, a multilaterális fórumokon is aktívak vagyunk. Szerintem ez az a hely, ahol javítani kell, meg kell erősíteni a jelenlétünket. Az én elképzelésem, az én véleményem az, hogy Európa egyedül nem tudja kezelni a kérdéseket. Minél inkább részt veszünk a nemzetközi intézmények munkájában, annál hatásosabbak lehetünk. És például az ILO, ban sok aktívak vagyunk, az OECD-ben is aktívak vagyunk. Most már ott van állandó képviselőnk, és ő is említeni fogja biztosan az EU, főleg a ruházati és élelmiszeripari területen, értékláncokban tett erőfészetéseit. A szociális dömpinget nem akarjuk itt egy az egybe bevenni, mert meg kell szabadulnunk ettől az elképzeléstől a WTO-ba, hogy általánosságban be tudjuk vinni ezeket a dimenziókat. Tehát multilaterális fórumokon kell, hogy cselekedjünk. Még annyit mondanék el, hogy szükségünk van az innovációra, és itt most rátérnék a konfliktusos ásványokra. Kötelező vagy önkéntesek is a standardok, ezeket tiszteletben kell tartani. Mindjárt erről is fogok beszélni. A bangladesi témára is rátérnék. Itt is innovációra van szükség. Bizonyára olvasták azokat a dokumentumokat, amelyek nemrég jelentek meg. A benyomásom az, hogy a munkahelyi biztonság témájában nagyon sokat tettünk EU-ként, és adtunk erre pénzt, viszont a dolgozók jogaival kapcsolatban még folytatni kell a munkánkat. Mondjuk, hogy elkezdtük a bangladesi kormányjal ezt a munkát, de most már bele kell menni a részletesebb témákba. És most nem azt mondom, hogy elhanyagoltuk ezt a kérdést, de kevesebbet foglalkoztunk ezzel az aspektussal. A tapasztalatunk alapján fontos, hogy a megközelítés attól függjön, amit el akarunk érni. A, nincsenek általános receptek, önök alakítják a politikát, önök látják a kihívást, és Például, ha itt körülnézek, a biztos épp bejelentette az Európai Fejlesztési Napot, tisztességes kereskedelmet akarunk elérni, hangsúlyozni. Ez fontos, fontos, hogy elismerést kapjon az, hogy a teremtek ben ugye van PPM, ezt a WTO használja ezt a kifejezést, tehát olyan feltételekkel kell, hogy készüljenek a termékek, amely feltételeket itt az európai fogyasztók elismernek és elfogadnak. Továbbá a bizalomépítés nagyon fontos. Néha politikai beavatkozásra van szükség. Csak a technokraták, mint én is, nem tudjuk meggyőzni a kormányokat. A magánszektornak az üzletet kell látniuk, azt kell látniuk, hogy van egy piac, sajnos így működnek a dolgok, de egy támogató kormányra van szükség, és a kormány bizalma fontos ebben a témában. A bizottság önállóan tudja ezt kezelni? Nem, ez egy komplex környezet, politikai nyomásra van szükség, mint más nemzetközi partnerek esetén is, ahogy ezt ők teszik, például az Egyesült Államok. A változáshoz időre van szükség, ezt mindenképpen szerettem volna hangsúlyozni. Az ILO munkaügyi konferenciának a következményeit, nemrég volt ez a konferencia, bizonyára látták, mert elolvasták. Ezeket a témákat kell, hogy kövessük. Fölállították az utakat, lehet, hogy az út kicsit hosszabb, mint gondoltuk, de megvan a célhoz vezető út. 9 milliót különítünk el a felelős üzleti viselkedésre Ázsiában. És vannak itt olyan országok, mint például Myanmar, Tájföld. Hívjanak meg minket újra, hogy elmeséljük, hogy itt mit teszünk, mert a kezdeményezés jó. Végül osztott felelősség, tehát bizalomról van szó. Mi Európaként teszünk valamit, de ez nem elég, a másik félnek is kell valamit tennie ki kell, hogy válasszuk, melyek azok a részek, ahol a legtöbb eredményt el tudjuk érni. A multilateralizmus itt sokszor jobban működik, mint a bilateralizmus. Végül a fejlesztési együttműködést is föl kell használni azért, hogy továbbfejlesztjük az elképzelésünket a felelős államokról. És önökkel és a tagállammal jobb, tagállamokkal jobban együtt kell működni. Ennyi. Uh, <laughs> Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy van és lesz mozgás a területen. Köszönöm. Most az elnökségem belül Koluglu úrnak adom át a szót, aki a Fejlesztési Bizottság alelnöke, ő lesz társelnököm a mai meghallgatáson. Köszönöm. Bizottságaink nemrégiben közös vitát folytattak arról a régóta várt EU kezdeményezésről, amely az ellátó lánc foglalkozik, és örülök, hogy most erre a témára sor kerül. Nem tudom, hogy hányan emlékeznek önök közül arra, hogy hányan haltak meg a Rana Flaza balesetben, emlékeznek még? Ezer egyszázan. Nem sokan emlékeznek már erre, hogy ez milyen mérvű mértékű katasztrófa volt. Három év elteltével az Európai Bizottság és a DEFCO főigazgatóság továbbra is azon dolgozik, hogy egy több szereplős, felelősebb üzleti környezet alakuljon ki a textil ellátási ágazatban, ahol az emberi és munkavállalói jogok érvényesülnek a beszállító országokban is. Az Európai Unió az ázsiai szövetek és ruhák nagy felvevője, és ezért proaktív EU fellépésre, sürgős fellépésre van szükség ezen a területen. A tanács nemrégiben a május 16-ai következtetéseiben ezt eh, le is írta, hogy az EU-nak a globális értékteremtő láncon belül különös felelőssége van, és mert a fejlesztő, fejle, fejlődő országokban súlyos nagy kihívások állják útját a fenntartható fejlődésnek és növekedésnek, és mi sem hunyhatunk szemete fölött. A komplex értékteremtő láncok most a, azért kerültek a figyelem középpontjába, mert nem csak ez a súlyos baleset, hanem számos esetben is látjuk, hogy milyen nyomorult körülmények között dolgoztatnak globális európai cégek külföldön. Baj van a fizetésekkel, kényszer munkát végeztetnek, alapvetően emberi jogokat sértenek meg, és ráadásul környezetszennyezést okoz ez az alacsony bér át, áttételeken keresztül. Az indonéziai textil exportőrök főleg nőket foglalkoztatnak havi 60 eurós bérért, de az EU szomszédságában, Törökországban is van gyermekmunka, nagyon alacsony bérért, sőt ez elterjedt, főleg amióta szír menekültek árasztották el Törökországot. És sok multi sem erkölcsileg, sem jogilag nem felel meg a legminimálisabb követelményeknek sem, sőt hasznot húz ezekből a tragikus körülményekből. Ezért állami, magán és önkéntes szervezetek azon dolgoznak, hogy egy felelős üzleti környezet jöjjön létre a textil ágazatban, és ezt a keretet koherensen érvényesítsük világszerte, és szinergiákat alkossunk, amelyhez akár jogalkotásra is szükség van. Érdemes párhuzamot vonni az EU üzleti gyakorlati, EU-s üzleti gyakorlatok között a textil és a bányász ágazatban, a bányászati ágazatban. A globális ipar egy része európai kézben van, és itt nem csak a textiliparról beszélünk, hanem a fogyasztókkal szemben is felelőssége lenne ezeknek a cégeknek. Köszönöm, hogy eljöttek, és ezt a témát most részletesebben lebontják majd nekünk. Sherry Stevensonnak adok szót, aki a Nemzetközi kereskedelmi és fenntartható fejlesztési intézet eh, kutatója. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Arra kértek engem, hogy adjak áttekintést a globális értékteremtő láncok irányításáról és összefüggéséről a kereskedelmi rendszerekkel. Hálózatos világban élünk, a befektetések, a business-to-business business kapcsolatok a 70%-át fedik le a termékeknek és 75%-át a szolgáltatásoknak. A globális értékteremtési láncok a legelterjedtebbek ma már. A legtöbb kormány szeretné a saját multiait további lehetőségekhez juttatni, és a kereskedelem volumenét felfuttatni. A fejlődő országok általában 2%-kal gyorsabban nőnek, mint a fejlett országok gazdaságilag, de ez a gyakorlat a kereskedelemre, a befektetésekre, a technológiára, a fejlesztésre, a képzésre és hatással van, és ezek nagyon bonyolultá teszik az értékteremtő lánc átláthatóságát. Nagyon sok szereplős ez a lánc, Nyilván abban érdekeltek a szereplők, hogy a lehető leghatékonyabban szervezzék meg magukat a határoktól függetlenül, és a globális cégekre a kereskedelmi szervezetek próbálnak nyomást gyakorolni, hogy bizonyos normákat tartsanak be ők is. Ez azt is jelenti, hogy az értékteremtő lánc irányítása, mm, határok közé szorítása felveti a kérdést, hogy ki az, aki irányít. Attól függ, hogy kiteszi fel a kérdést. Mert három aspektusból is lehet nézni a dolgot, a vállalkozások, az országok és a nemzetközi rendszer szempontjából. Nézzük meg mindegyik szintet. A vállalati szinten egyértelműnek tűnik az értékteremtési lánc, a vállalat megszervezi az alcégeivel a láncot, beszervez más vállalkozásokat. A mai globális világban ezek a multik nagyon kemény igazgatási szabályokkal működnek, megvannak a modelljeik erre. A fő motivációjuk a JVC-k megteremtése kor nyilván a profit maximalizáció, és valahanyadik szempontként talán ott van a szociális felelősségvállalás is. De nyilván a termelés és az értékteremtés és a profit a fő cél, és amikor szerződéseket kötnek egyes országokkal vagy alvállalkozókkal, akkor az értékteremtő láncot ők ellenőrzik, és a helyi szintekre csak annyi döntéshozást bíznak, amennyi éppen szükséges. Ez a leghatékonyabb módja a működésnek. De ebből adódik egy nagyon fontos kérdés, hogy az ebből a rendszerből adódó hasznokat aztán hogyan osztják szét a lánc különböző szereplői között. A nemzeti szinten minden független kormány úgy érdekelt az értékteremtő láncban, hogy kereteket adjon a saját cégeinek arra, hogy ebben részt vegyenek. Őket nem a konkrét profitszerzés, hanem az országuk jobb pozícionálása a nemzetközi piacokon, és a növekedés érdekli a foglalkoztatás javítása, a technológia transfer és a fenntartható fejlődés. Sok kutató azt mondja, hogy a GVC politikákat még mindig többségileg nemzeti szinten fogalmazzák meg, és a GVC-ben való részvétel módja mindig helyi jellegű, nagyon sok szabály vonatkozik ide. A liberalizáció révén a liberalizáció szükséges, de soha nem fogja helyettesíteni a nemzeti szabályozást. A nyílt piacok nem lesznek hatékonyak, megfelelő emberi tőke és nemzeti inputok nélkül és ezek, ezen faktorok, tényezők között a legfontosabbak között szerepel a szolgáltatás irányult, orientált, jogilag behatárolt értékteremtés, a digitális infrastruktúra és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a hatékony vám és határellenőrzés, eznek egyszerűsített hatékony logisztikája, és a nem diszkriminatív helyi szabályozások. A nemzetközi kereskedelmi rendszerben még kevesen foglalkoztak az értékteremtés lánccal tudományosan. Ez egy nagyon sok szereplős folyamat, amelyben az államok, a vállalkozások, a kereskedelmi partnerek és az egész rendszer szempontjából is lehet nézni a rendszert. Sajnos nincsen egy kézben megfogalmazható irányító tényező ebben, és a dohai forduló óta ez különösen így van. A WTO erőfeszítéseket tesz egységesebb szabályozásra, és az EU is ezen van, de ettől még ez a szabályozó erőfeszítés még nagyon gyerekcipőben jár. A transpacifikus partnerség, a TTIP egyfajta irányítási struktúrát adhatna ezeknek a kereskedelmi láncoknak. 20 évvel ezelőtt az internet még csak egy egzotikus új technológia volt, már szinte minden a világhálón zajlik, és a WTO-nak, WTO felismerte, hogy a GVC egy vákumban működik, amelyre nem vonatkoznak szabályok, nincsenek vállalkozási modellek, és nincsenek olyan fórumok, még a WTO-n belül sem, ahol az értékteremtési láncnak a szereplői közötti együttműködést és irányítást meg lehetne vitatni. Összességében tehát annak a tükrében, hogy a kormányoknak nagyon különböző szerepe lehet az értékteremtési láncban, minden e, említett szint szempontjából meg kell vizsgálni a kérdést. A magánpiac szereplőinek motivációja teljesen más lesz, mint a, az államoké, és ez mind a kettő eltérhet a globális rendszerek elvárásaitól. A WTO-nak az a nagy kihívás a 21. században, hogy az értékteremtő láncokat úgy szabályozza, keretezze, amelyen belül ezek az érdekek átlátható módon kiegyensúlyozhatók. Thanks a lot. Köszönöm szépen teljes képet megkaptuk. Köszönet. És most az egyik legfontosabb szereplő, a, ugye a magánszektor, az üzleti élet, és Pierre Odgát, Pierre Odgát szeretném itt üdvözölni, a Dán adóhatóság képviseletében érkezett hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! Köszönet a meghívásért. Nagyon érdekes ez a mai eszmecsere, nagy meg megtiszteltetésnek érzem, hogy itt beszámolhatok. Röviden bemutatnám magamat, én a Dán divat és textilipari szakértője vagyok. A mi szervezetünk egy olyan szervezet, amelynek a része, ami a Dán divat és textil szektor 50%-át öleli át. 7 év óta dolgozunk, az elmúlt 3-4 évben már tanfolyamokat, képzéseket szerveztünk iránymutatásokról. Szeretném már is átérni szinte a következtetéseimre, hogyha a globális iránymutatást megnézzük, ami már létezik. Van egy ENSZ általános iránymutatás, ez egy általános keret a vállalkozások számára, ezt szerint kell, hogy viselkedjenek. 2011 óta létezik az üzleti és emberi jogi ENSZ iránymutatás is. Hogyha az OECD iránymutatást megvizsgáljuk, akkor már azt mondhatjuk, hogy vannak eszközeink és utalásaink, amik mindent lefednek. Már megállapították azt, hogy mit kell tenniük a vállalkozásoknak, mik a felelősségük, mi a kormány és a multinacionális szervezeteknek a feladatai. Továbbá arra is rámutatnak, hogy a partnerség, illetve több szereplős kezdeményezések hogyan tudnak nagyon sok problémát megoldani. Szerintem az eszközök már rendelkezésre állnak, létezik a keret is, ami kimondja, hogy mit kell tennünk. Valójában a gond az, hogy nem tesszük meg, a végrehajtás hiányzik. És vannak jelentős szereplők a textil és divat szektorban, multinacionális vállalkozások, akik nagyon messze vannak, vezető szerepet játszanak, tudják, mit kell tenniük, vannak, amely, akik tényleg teljesítenek, de vannak, akik nem. A Dán kontextusban a vállalkozások 59%-a KKV. Nincs forrásuk, nincs ismeretük, nincs felkészültségük arra, hogy a ENSZ iránymutatásai szerint járjanak el. Három évvel ezelőtt a Dániában a szövetségünk egy határozatot hozott, egy döntést hozott, hogy tennünk kell valamit, és felállítottunk egy projektet. A Dán fejlesztési miniszterrel egyeztetünk, és ő azt mondta, hogy igen, ez egy jó megoldás. A Dán üzleti szervezet előtt meg fogjuk ezt vizsgálni. Úgyhogy kialakítottuk a partnerséget a Dán Kereskedelmi Kamarával, a Dán Divatintézettel, akciótervet állítottunk föl a cselekvési tervünkről. Három fontos területe van ennek a cselekvési tervnek. Több témát kell, hogy itt kezeljünk. Ismeretek hiánya a kkv szintjén, forrás hiánya a kkv szintjén, kapacitás építésre van szükség ezeknél a cégeknél azért, hogy tudják, hogy mit kell tenniük, meg kell, hogy mutassuk nekik, hogy mire képesek. És egy kis cég részéről ugye fölmerül, hogy miért foglalkozzanak az emberi jogok kérdésével, nincs hozzá forrásuk. Ez nem így van. Az ENSZ iránymutató elvek léteznek, ezt mindenkinek teljesítenie kell, ezt nem lehet megkérdőjelezni. Úgyhogy bonyolult. Mi üzleti szervezetekként kell, hogy segítsük őket, szeretnénk segíteni őket. A projekten belül három fő terület van a CSR képesség megerősítése a Dán cégeknél, ugye a mi esetünkben ez a divat és textilipar, aztán CSR kapacitások javítása, a munkakörülmények javítása, a környezetvédelem, az előállító országokban gyakorlatilag ugye textiliparról van szó, alacsony bérű országokról van szó, ugye a 99%-ban outsourcoljuk a gyártást, és egy fontos téma még, hogy a fogyasztókkal kell, hogy megszólítsuk. A fogyasztónak tudnia kell, hogy mit jelent az, hogy fenntartható textilipar. Úgyhogy gyakorlatilag felkészítjük, képezzük, oktatjuk a fogyasztókat arra, hogy legyen meg az elvárása a fenntartható textilipar tekintetében. Ugye a dnk kkv azt mondják, hogy nem állítunk elő fenntartható textilt, nem állíthatunk elő EU jog szerinti termékeket, mert nem tudjuk ezeket eladni, erre nincs igény, nincs kereslet. Úgyhogy mi ezt megfordítottuk. A fogyasztónak mutatjuk meg, hogy van lehetőségük arra, hogy fenntartható textiltermékekhez jussanak. Három lépésben gondolkozunk. Az első a Dán KKV kapacitás építésének a segítése. Ide tartozik az is, hogy tájékoztatjuk a Dán cégeket arról, hogy ők nem tudják megváltoztatni a világot, együtt kell, hogy működjenek nem kormányszervezetekkel, szakszervezetekkel, a helyi partnerekkel, a gyártóországban kell, hogy párbeszédet kialakítsanak, mert egyébként nem tudják teljesíteni a feladat rájuk eső részét. Az előállító országok tekintetében pedig mindennek egy lightabb változatát alkalmazzuk, a, segítjük a párbeszédet, a, bemutatjuk nekik ezt a due diligence eljárást a beszállítóknak, és amikor megvan a fenntartható termékünk, akkor ezeket bemutatjuk a fogyasztónak, és próbáljuk így emelni a fenntartható textilipari termékek iránti keresletet Dániában. Az OECD iránymintatása keret, a ENSZ globális kerete és iránymutatása. Támogatást két területre már megszereztük. Most Bangladesben van egy együttműködésünk konkrétan. Azt az e- megközelítést követjük, hogy azok a kezdeményezések, amelyeket felállítottunk Bangladesben, és amelyek még ott működnek, ezek kapcsán azt hallottuk, hogy néha nehéz az együttműködés a nagy munkaadói szervezetekkel. Mi munkaadói szervezet is vagyunk, ezért láttuk, hogy van egy lehetőség arra, hogy Bangladesben ezt a problémát megoldjuk. Azt mondjuk, hogy mi segíteni akarjuk a tagjainkat ebben a témában. Hogyha szorosan együtt tudunk önökkel működni, akkor esetleg fel tudnánk állítani egy projektet, és ennek a projektnek a segítségével tudnánk megoldani a kérdéseket Bangladesben. Emögött az a gondolat állt, hogy nem igazán kapacitást akarunk építeni, hanem a CSR üzleti oldalát, a szociális felelősség üzleti oldalát próbáljuk hangsúlyozni. A párbeszédünkben most már több mint egy évre tekint ez vissza. Most már nagyon közel kerültünk a megoldáshoz. Sőt, most már beindult egy olyan folyamat, amiben a CSR-t és a termelékenység javítását össze tudjuk kapcsolni. Mert Bangladesnek iszonyú szüksége van a termelékenység javítására, az árak folyamatosan csökkennek. Hogyha ezt a két témát össze tudjuk hozni, és össze tudtuk hozni, így meg tudtuk nyitni a kapukat Úgyhogy így most már tudjuk promotálni a CSR-t és a termelékenységet. A termelékenység megtakarítást jelent, és ezt a megtakarítást, ezt a pénzt a CSR-be lehet fektetni. Köszönöm, elnök. Igen, egyetemi az üzenet, az eszközök megvannak, cselekedjünk, ugye? Jó. Jorgos Altinziszi a szó, gazdasági és szociális felelős nemzetközi keres, szakszervezeti konfederációban ittuk. Köszönöm szépen! Azzal kezdeném, hogy a globális beszállítói lánc, értéklánc folyamatosan a fejlesztési programok középpontjában állnak, de azért nagyon súlyos problémák léteznek. Ezt az ILO konferencia idei következtetése is tartalmazzák. Konszenzusra van szükség a munkadói képviselőkkel, szakszerzetekkel, kormányokkal. Két ott szeretnék említeni. Egyrészt, hogy alulról fölfelé kívánunk haladni, erre mindjárt visszatérek. Másrészt súlyos aszimetriák, egyensúlytalanságok léteznek most a globális értéklánc mentén. Vannak nagy vásárlók, nagy vásárlóerővel és erővel, és nagyon sok a gyártó. Nem csak a termelékenység fokozására van szükség a globális értéklánc mentén, hanem arra is szükség van, hogyan tudjuk megerősíteni a tárgyalási kapacitását az egyes feleknek. Egy elemzés van előttem 22 dolláros farmerben hogyan állnak föl az értékarányok az egyes szekciókból. A bangladesi gyár 1,16 dollárt kap a 22-ből. Az 1,16-ból 90 cent a gyártóköltség, ebben már benne van ennek a kisvállalkozásnak a profitja is. 26 cent az, amit a dolgozók kapnak meg. Van egy másik hasonló példám is. Tehát kevesebb, mint 1%-ot kapnak a dolgozók. Egy másik esetben ez 0,6%. Aztán vannak a terjesztési, tárolási költségek 3,2 dollár, és sok egyéb folyamat értékét is itt összeállítottuk az értéklánc mentén. Az ILO főigazgatójának a levele, ami kapcsolódik az ENSZ iránymutatásaihoz, az szerepel, hogy az ILO-nak vannak elképzelései a tekintetben, hogy az emberi jogok esetét hogyan lehetnek kezelni. Ösztönzőket kell kialakítani a beszállítók számára, a munkajogi előírások tekintetében. Az ENSZ iránymutatások a bevezetőben tartalmaznak egy rövid bekezdést, ami elismeri a kormányzási hiányokat. Vannak olyan fejlődő országok, ahol ugye sok ilyen beszállító van, sok ilyen országban nincsenek megfelelő törvények, vagy ha vannak törvények, nem tartják be ezeket megfelelően. Így alakulnak ki a kormányzási hiányosságok, szakadékok. Gyakorlatilag ez egy megengedő környezetet alakít ki a üzleti vállalkozók számára, azért, hogy az emberi jogokat ne tartsák be pontosan. Úgyhogy gyakorlatilag instrumentalizálják azt a tényt, hogy bizonyos fejlődő országok még a saját törvényeiket sem tudják betartatni. Bizonyos országokban, Bangladesben is van, létezik a politikai szándék. A Banglades munkaügyi minisztere is beszélt erről, hogy a, ugye az olcsó munkaerő az egyik kompetitív előnye az országnak, ezzel foglalkoznak. Malawi részéről is létezik, tehát fontos lenne, hogy számukra fontos, hogy alacsonyak maradhassanak a bérek. Viszont a bér alatti bér, illetve a, a minimum életszínvonalhoz szükséges bér alatti bérek nem elfogadhatók akár otthoni dolgozóknak és bedolgozóknak is ezek a nagy része nők kiadják outsource keretében a munkát, és a munka körülmények nagyon sokszor a kizsákmányoláshoz, vagy a rabszolgassághoz hasonlóak. Az néhány nagyon kevés szektor kivételével ezek a problémák léteznek az értéklánc mentén intenzív tárgyalásokat folytatunk a munkaadókkal, a kormányokkal. Pozitív volt, hogy azt láttuk, hogy a legtöbb kormány, és az EU is, nagyon támogatólag lépett föl a téma tekintetében. A döntések, amelyeket az ILO meghozott, azt tartalmazzák, hogy kormányzásra szükség van, ahhoz, hogy aktívan lehessen támogatni a szociális párbeszédet. Itt olyan eszközökről van szó, mint a globális keretmegállapodások, nagy cégek, nagy szakszereti feciókkal nemzetközi kollektív megállapodást tudnak kötni. Közbeszerzés használata az alapjogok támogatása tekintetében a munkahelyen, az értéklánc mentén, kormányjavaslatok, New Diligence folyamat alkalmazása az állami cégeknél, ezt nagyon érdekes ötletnek tartottuk. Végül az az igény, ez egy elég furcsa megfogalmazás, hogy megengedő környezet kialakítása azért, hogy a cégek a vezetői rendszerben is a due diligence folyamatokat be tudják vezetni. Továbbá a kormányok el, hogy közöljék a cégekkel, hogy mit várnak el tőlük, beleértve a szabályzást is. A dokumentum legutolsó bekezdésében szerepel egy döntés, egy határozat a helyzet értékelésére vonatkozóan a következő években. Ez mindez remélhetőleg egy egyezményhez fog vezetni. Évek óta dolgozunk már ezen. Az egyezmény egyik fontos célja, hogy kötelező legyen a new diligence minden vállalkozás számára. Sok következménye lesz mindennek természetesen. Az ENSZ iránymutatások alapján ugye nem a felelősség áthárításáról van szó, a legfontosabb a visszaélések felszámolása. Ahogy már mondtam, az üzleti modellt kell megváltoztatni, úgyhogy a gyári, környezeti munkaerő költségeket, amiket most externalizálnak, és ez vezet a visszaélésekhez, ezeket kéne újra bevenni. Fontos a kormányzás feladata, különösen az ILO szerepe, az OECD szerepe természetesen azért, hogy pontosítsák, hogy maga a due diligence folyamat hogy kell, hogy kinézzen a gyakorlatban. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm. Igen. Köszönöm a beszámolókat. Most követnek a kérdések. Most senki nem két szó, de igen, Analic, tessék. Thank you, Chair, for the... Köszönöm, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani a, ezekbe a betekintésekbe. Mm, már ismerős arcokat látunk itt, ugye most már két éve dolgozunk a, elsősorban a textil és ruházati ipar témáin. Egy érdekes, magas szintű konferenciát ö, tartott az Európai Bizottság, a DEFCO főigazgatóság vállalta azt a nehéz feladatot, hogy egy elemzés bemutat. A bizottság nagyon sok főigazgatósággal részt vett ebben. A szöveg tekintetében is szeretnék köszönetet mondani, és nagyon pozitív, hogy a bizottság kezdeményezésének az első lépése ez volt. A bizottság most már próbál tovább lépni szeretnék, és ezeknek a hozzájárulásoknak a köszönhetően például a Dán példa nagyon érdekes volt, ezt a konferencián is bemutatták, ahogy elhangzott a Digitrade képviselője részéről is, hogy nemzeti kezdeményezésekre van szükség. Szeretném azt megtudni, ugye még várjuk a teljes föltérképezését annak, hogy pontosan mi történik Európában. A Dán kezdeményezés úgy tudjuk, hogy Franciaország, Hollandia és Németország tekintetében is már történt valami. A holland elnökség is próbálta továbbvinni a témát, köszönet a holland elnökségnek a vezető szerepét. sőt júliusban a ruházati iparban egy új kezdeményezést fog elindítani a holland elnökség. Úgyhogy a kereskedem, illetve a szakszereti képviselőhöz is fordulnék, hogy milyen nemzeti kezdeményezések léteznek, melyek azok, amik már előre haladtak. Ha jól tudom, már hét nemzeti kezdeményezés létezik Európában. Úgyhogy már egy nyolcadikat is most alakítanak ki, Mimica úrnak köszönhetően, aki ugye ösztönzi ezt a témát. Kérdésem, hogy az üzleti oldal és a munkavállalói oldal szempontjából mi a jó modell, és mi az elképzelés, mi a reményük ahogy Bent Lang mondta, hogyha készítünk egy állásfoglalást erről a témáról, nem csak a fejlesztési oldalról, hanem a kereskedelmi témákról is, akkor mit lett, szeretnének ebben látni? A bizottságot is kérdezem, hogy hogyan értelmezik a holland elnökségi kezdeményezést? Jól dolgoztak ebben a témában maguk szerint? Jó munkát végeztek, mit kell, hogy tegyen a következő elnökség, vagy a következő elnökségeknek milyen feladata van. Ezeket az információkat szeretném megköszönni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani a bevezető beszédekért. Úgy gondolom, abban mindannyian egyetértünk, hogy nagyon égető kérdés hogy hogyan tudjuk megszervezni az értékláncot, amiben humán, tehát emberi, szociális, környezeti aspektusokat is figyelembe veszünk. Bizonyára mindenki egyetért azzal, hogy például amit elmondott a konkrét bangladesi helyzetről, vagy ahogy a konfliktusos ásványok témáját említette az elnök úr, és a trilógus is most már le fog zárulni a lehető leginkább, a lehető legmesszebb menő kötelező előírásokat szeretnénk látni ebben a témában. Az együttműködésre vonatkozóan upstream és downstream megközelítéssel együtt is. De őszintén, ha őszinték vagyunk, akkor itt nem igazán politikai szándék kérdéséről van szó. Harmadik országokban Fontos, hogy legyen kerete az együttműködésnek. Be kell, hogy mutassuk az egyezményeinket, a kereskedelem szervezését, és fontos a fogyasztói oldal is. nem lehet ugye konkrét megoldásokat találni, illetve konkrét válaszok hát csak akkor tudunk kapni, hogyha konkrét megoldásokat mutatunk be. Esetleg erre vonatkozóan vagy ilyen aspektusból tudnak választ adni a kérdéseimre. Az első kérdésem, hogyan állítanak fel egy konszultációs mechanizmust, ami a kormány korrupciót kell, hogy nyomon kövesse, illetve az emberi jogi visszaéléseket egy harmadik országban. Eljutunk -e egyáltalán egy ilyen helyzethez, egy ilyen fázisba, amikor lehetőség van a jogalkotók nyomon követésére? következő kérdésem. Hogy tudjuk, igen, mindjárt lezárom, hogy tudjuk használni a meglévő iránymutatásokat, ugye az OECD iránymutatásokat említették, ahhoz, hogy fenntartható értékláncot építsünk föl. Hogyan tudjunk például az ár kialakításba beleszólni? Ugye beszéltek az externalizálásról, hogyan tudjuk megoldani az internalizálást? Ezek olyan kérdések, ahol a mi nemzetközi kereskedelmi aspektusainkat az IMCO, az ITRE szakbizottság aspektusaival össze kell egyeztetni, ahhoz, hogy a saját belső piaci szabályainkat megfelelően tudjuk alakítani. Mindennyiunk számára kihívás az, hogy felelősebbek és pontosabbak legyünk a munkánk tekintetében Köszönöm, Kakeller. Thanks, I agree that the crucial question is... Egyetértek, hogy a fő kérdés itt az, hogy hogyan garantáljuk, hogy az értékteremtő láncok fenntarthatóak maradjanak. És van a due diligence-nek is korlátja, ezt be kell, hogy lássuk, de ezzel még nincs megoldva a probléma. Érdekelne, hogy önök mit gondolnak arról, hogy nem elég jelentgetni arról, hogy mi a helyzet, hanem cselekedni is kell, hogyha valami félrecsúszik. És mennyi a mozgásterünk, ez érdekelne. Mit kívánnak, tudnak tenni, és mi, jogalkotók, mit tudunk, tudhatunk tenni annak érdekében, hogy ne csak felügyeljük a rendszert, figyeljük és jelentéseket írjunk róla, hanem leállítsunk bizonyos trendeket, ha szükséges. Gracias, presidente. Eh, yo también quiero... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólónak, valamennyi előadónak, hogy részt vettek ezen a mai meghallgatáson, és egyben kérdést is szeretnék intézni hozzájuk. Ugye vannak a különböző megoldások azért, hogy javítsuk a szabályozást, főként ugye az értéklánc tekintetében, de mindez nem lesz könnyű feladat, és hát a szakszervezeti képviselő ezt elmondotta az imént, vannak itt nagyon lényeges kérdések, amelyek nehezen kezelhetőek, de ugyanakkor felmerül az, hogy a kollektív megállapodások keretében mit lehet tenni? Ugye akkor, amikor a szerződéseket kötik a vállalkozások, hogyan lehet majd rávenni őket arra, hogy a due diligence, a kellő gondossággal való eljárást jobban érvényesítsék? A vállalkozásoknak meg kell érteniük azt, hogy ugyanúgy részt vesznek a fenntartató fejlődés felelősségben, mint bármely más szereplő. Mire számítanak a részünkről? Az önök véleménye szerint az Európai Parlament mit tehet azért, hogy még jobban érvényesüljön, amennyiben lehetséges a szabályozás. Köszönöm. Most Immanuel Butonnak adom meg a szót, aki az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, és a méltó munkakörülmények szakembere. Thank you. Thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak ma. A véleményünk kinyomtatott formában ott megtalálható a bejáratnál. Május végén szavaztuk meg, egy-két szavazat volt csak ellene, tehát nagy többséggel, és közös érdekek fogalmazódnak meg ott a nagyon bonyolult terepen. Megpróbáltunk a tények alapján meghatározni néhány specifikus globális értékteremtő láncot az elektronikai iparban, a textiliparban, és itt ez a két nagyon különböző, de jellemző ágazat jól mutatja, hogy hogyan működik a megbízó veszelító viszony, és milyen szociális kihívásoknak vannak kitéve a textilágazatban. Ugye gyerekmunka, kényszermunka, alacsony bérek vannak. Az elektronikai iparban mások a problémák. Ott a part-time a részmunkaidő, a túl sok munkaóra, és megint csak egyéb problémák jelentkeznek, és sok kezdeményezés irányul arra, hogy ezen javítson, de nemzetközi, nemzeti EU szinten egyaránt felmerül a probléma. Az jó, hogy a PPP viszonyban sok új kreatív ötlet és gyakorlat van kialakulóban. Csak 8 oldalas az összefoglalónk, elolvasható terjedelmű tehát. Erről beszélek még rövidebben. Az első következtetésünk az, hogy tisztázni kell a szereplők funkcióit. Nem lehet a multikat arról kérdezni, vagy arra azzal megbízni, hogy az állam helyett átvállaljanak szabályozói feladatokat. Előfordulhat, hogy a kormányoknak nincsen erőforrása erre, de attól még ezt nem lehet meghagyni a multiknak ezt a feladatokat. Minden szereplőt a helyén kell kezelni. A második ilyen megalapítás, hogy jobban meg kell ismernünk a globális értékteremtő láncokat, jobb statisztikákra van lenne szükség, jobban ö, ö, fel kéne használni a WTO statisztikákat. A harmadik ajánlásunk az, hogy ambíciózus, koherens, integrált EU megközelítést alakítsunk ki, erre többen utaltak az olasz kolléganő, vagy a spanyol kolléganő is, tehát integrált politikákra van szükség, externális és internális értelemben. A belső piacon is sok teendőnk van, az állami közbeszerzések és a címkézések területén, mert ezek nem elég átláthatóak a fogyasztó szempontjából. Ajánljuk továbbá, hogy a bevált gyakorlatokat cseréljük ki, sok ilyen van, érdemes lenne ezeket jobban megismertetni, és a több szereplős koalíciók ezeket a példákat tovább viheti, konkrét eredményeket faraghatnak belőlük. Támogatjuk tehát azokat a kezdeményezéseket, amelyek nagyon gyakorlatias módon a bevált gyakorlatokat alkalmazzák, gondolják tovább, a vállalkozások szintjén javítanak a helyzeten a legnagyobb kihívások tükrében. Például ilyen eszköz lehet az önértékelés. Ösztönözzük az ILO-val összhangban továbbá, hogy a határokon átnyúló szociális párbeszéd alakuljon ki, ami segíthet a helyzet jobb meg is megértésében a szakszervezetek és a munkaadók között. Köszönöm. Most az Európai Szociális Gazdasági Szociális Bizottságot hallottuk. Megadom a szót most két-két percben szakértőinknek, hogy reflektáljanak, és hozzáfűznék még egy kérdést az elhangzottakhoz. Nem nagyon vagyunk elégedettek a bizottság textilipari javaslatával, sokkal konkrétabb javaslatokat várnánk néhány héttel ezelőtt a bizottság szakértőivel vitatkoztunk erről, és megfogalmaztuk, hogy ez minket nem elégít ki. First and only wish the parliament should... Még ha nincs is karácsony, Most fordított sorrendben adom meg a szót, először a szakszervezeti képviselőnek. Két perc? Két perc? Hm, nem két óra? A nemzeti kezdeményezésekre vonatkozott az egyik kérdés. Mi nem támogattunk egy konkrét ilyen nemzeti kezdeményezést, és mondtuk, hogy ez jó vagy rossz, de mindegyikben vannak jó elemek Két fontos elemet kiemelnék, ami mindenképpen jó, hogy az üzleti szerződések a megbízó és a beszállító cégek között a közvetettből mozduljanak el a közvetlen irányába, és a rövid távú szerződések helyett szülessenek hosszú távú szerződések. Tehát mérettől függően persze, de minimum 5 éves legyen mondjuk egy, egy multi megbízás, egy beszállító felé, hogy fel lehessen készülni erre a munkára, lehessen tervezni. A második fő elem a globális keret megállapodásoknak való megfelelés, Nemzetközi szakszervezetek is léteznek, és nemzetközileg működő cégek. Ezek között kéne vitát szervezni. A szakszervezeteknél nincsen jobb munkafelügyelő. Azokban az országokban, ahol nem engedhetik meg maguknak a hatóságok, hogy munkafelügyelői rendszert tartanak fönn, ott különösen ö, támogatni kéne a szakszervezeteket, mert ők majd megmondják, hogy mi nem jó a munkakörülményekben. És azt is el kell mondani, hogy nem minden önkéntes magánkezdeményezés vezetett jó eredményekhez. Sok cég nekiindult, vagy úgy csinált, mintha nekiindulna, de ez nem mindig járt sikerrel. A korrupció ügyében ez egy nagyon komoly téma. Külön konferencián beszéltünk a whistleblowerek védelméről egyfelől, az európai képviseleteken be lehet jelenteni egyébként a korrupciós ügyeket, de ettől még a bejelentéstől a bizonyításig nagyon hosszú az út, és pláne a bírósági eljárásig. A harmadik kérdés a kártérítés. Az ENSZ-nek vannak iránymutatásai arra vonatkozóan, hogy hogyha visszaéltek lehetőségeikkel a cégek, akkor hogyan lehet a munka vállalókat megvédeni. Angela Merkel a nulla tűrés határ elvét kívánja bevezetni a munkai belesetek területén, és hasonlóképpen nyomást kéne gyakorolni az ellátólánc fejlődő országbeli szereplőire is, ha nem is nullás, de komoly százalékos elvárásokkal. Ami a kormány az állami beszerzéseket illeti, és kiírásokat, miért ne lehetne az állami kiírásokban a due diligence elvét kötelezően érvényesíteni? Sok helyütt ez meg sem fogalmazódik. Jó lenne, hogyha az Európai Parlament olyan joganyagot alkotna, amely ezt kötelezővé tenni, tenné. A due diligence még mindig csak egy soft módja annak, hogy a cégeknek határaikon túl is felelősségük van, hogy ez megfogalmazódjék, és a következő gondolat pedig a kapacitásfejlesztés a KKV-knál, és támogatjuk továbbá az ILO való további tárgyalásokat is. Az első kérdéssel kapcsolatban több kezdeményezést említettek európai országok részéről is. Ezek átfogó nagyon átfogó és nagyon professzionális kezdeményezéseket tett Németország és Hollandia. Németország a Hollandiával is együttműködünk, és szeretnénk más országokkal is együttműködni. De hogy más hozzászóló is mondta, okos megjegyzésnek tartom, tudnunk kell, hogy miről van szó. Ezt az új munkaformát a New Diligence-el integrálnunk kell, mielőtt együtt tudnánk működni más országokkal Tapasztalatot kell kialakítani mindenek alapján, mielőtt azt mondanánk, hogy ez nekem jó, ez neked jó, hogy tudjuk megosztani a munkát, milyen legjobb megoldást tudunk kitalálni a due diligence folyamat tekintetében. Aztán, hogy ez kötelező legyen-e. Szeretnék utalni egy értékelésre a Dán üzleti hatóság készítette ezt az értékelést. Több témáról volt ebben szó, de az egyik téma volt a CSR. Értékelték, hogy mi adja a legjobb eredményt a kötelező előírás, a rendelet vagy az önkéntes megoldás. Teljesen egyértelművé vált, hogy az önkéntes megközelítés adja a legjobb eredményt. A jogalkotás tekintetében ugye pont arról van szó, hogy megmondják, mit kell csinálni, ezt megcsinálja valaki, megkapja az eredményt. Viszont, hogyha az új fenntarthatósági fejlesztési célokra gondolunk, és integrálni akarjuk az üzleti feladatokat is, akkor nem arról van szükség, hogy kipipáljuk a feladatunkat, hanem föl kell, hogy mérjük, hogy mire van szükség, ebbe be kell, hogy vonjuk a fenntarthatósági célokat is az üzleti életbe, Úgyhogy a felmut, felmérés azt mutatta, hogy az önkéntesek adja a legjobb eredményt, mert akkor vezető szerepet tud mindenki vállalni, tehát önkéntesen dönti el, hogy mit akar megváltoztatni. Hogyha valaki csak ki akar pipálni a feladatot, akkor megcsinálja azt, amit előírnak, aztán el is felejti az egészet. Ezért mi az önkéntes megközelítést szeretnénk támogatni. Aztán persze lehet mondjuk 5 vagy 10 év elteltével értékelni, hogy működik-e vagy sem. Úgyhogy nem igazán támogatnánk a New Diligence témájában a több jogalkotást. Az ENSZ már egy nagyon jó munkát elvégzett, meghatározták, hogy mi az üzleti vállalkozások feladata és mi a kormányok feladata, hogyan tudnak együttműködni hogyan tudnak bevenni más érdekelt feleket is a célok elérése érdekében. Ennyit szerettem volna mondani, és egyébként köszönöm az összefoglalót. Szeretnék választ adni a kérdésre. Ugye nem csak beszámolásról van szó, nem csak a fenntarthatóság biztosításáról van szó, hogyha a New Diligence-el dolgozik valaki és követi a lépéseket, akkor itt nem monitorozás és beszámolásról van szó, hanem egy sor más téma is szerepel a New Diligence folyamatban. Mindenre ki kell, hogy terjedjen ez a munka. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Érdekes volt meghallgatni a vitát. Uh-huh szinte kizárólag arra koncentráltunk, hogy mennyire határozottak a nemzeti kormányok elképzelései a betarthatóság szempontjából az én következtetésem, illetve most rövid idő áll rendelkezésemre, de azért szeretnék egy szinttel, vagy két szinttel följebb menni, ez pedig a nemzetközi kereskedelmi rendszer, vagy multilaterális nemzetközi kereskedelmi rendszerről folyó vita, és ebben a kontextusban szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét az E15-ös kezdeményezést. Ezt az ICTST vezette a World Economic Forumon, 2012-15-ig tartott az időszak. Szakértői csoportokat alakítottak, ez egyik a globális értéklánccal foglalkozott, és nagyon komoly ajánlásokkal, politikai javaslatokkal álltak elő a kormányokra vonatkozóan az értékláncokkal kapcsolatban. Egyébként a jelentés rendelkezésre áll, amit én összeállítottam háttér dokumentációként a mai ülésre, ott felsoroltam ezt a dokumentumot is. Nemzetközi kereskedelmi szinten a tudás eszközök kifejlesztése és használata szofisztikáltabb megismerés érdekében a nemzetközi értékláncoknak gyakorlatilag ez megfelel az ENSZ ajánlásnak is. Aztán a következő független GVC fejlesztési platform felállítása, amely tanulmányokat készít, megvizsgálja az értéklánc hatását a fejlődő országokra. Milyen fajta értékláncok előnyösek az országok számára, az előnyök, illetve a profit hogyan oszlik el az értéklánc mentén, milyen lehetőség van arra, hogy előrelépjen valaki az értéklánc mentén, stb. Ezt még nem vizsgáltuk meg részletesen. A EGSB ajánlásra szeretnék visszautalni e tekintetben végül. Hogyan lehet az új nemzetközi keret kialakítása tekintetében eljárni, azt elérve, hogy működjön a GVC befektetési, versenypolitika, digitális kereskedelem, adattovábbítás, ezek mind azok a témák, amelyek a GVC szempontjából fontosak. Ezeket a feladatokat kezdeményezheti és vezetheti maga az EU. Most már majdnem lezártuk ezt a kört, sok jó javaslat és ajánlás hal, hal, hangzott el. Úgy gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző volt ez az eszmecsere. Elnök úr, Inta elnök úr, tovább kell, hogy dolgozzunk együtt, és folytatnunk kell ezt a kérdést. A, talán hasonló ülést szervezhetünk még. Szeretnék összetett mondani a résztvevőknek, a felszólalóknak a vitáért. Visszatérünk a témára, nem? Rendben. Köszönöm. Igen, persze, visszatérünk a témára, együtt fogunk dolgozni. Textil értékláncon, de úgy gondolom, hogy más témákban is. Úgyhogy jó volt az együttműködés, például a konfliktusos ásványok tekintetében is. Szeretnék köszönetet mondani a társelnök kifejezett ellátásáért is, és most átérünk a második panelre, mezőgazdasági szektor, ez is egy fontos, érdekes téma és példa. Koráli Dávid az első felszólaló az OECD képviseletében, a projektvezető befektetés a mezőgazdaságban ez a téma. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönöm, hogy meghívtak, örülök, hogy rámutathatok arra, hogy az OECD mit végez a mezőgazdasági ágazatban. Röviden utalnék néhány politikai és jogalkotási fejleményre, amelyekről érdemes tudni az OECD irány mutatásaira, és arra, hogy ezek hogyan segítik a mezőgazdasági ágazatot. Kérem a következő diát. Ezek a fő politikai vállalások, amelyeket az OECD országok elfogadtak. Az utolsó miniszteri tanács 2015-ben felkérte az OECD-t, hogy a, nem, OECD hogy a nemzeti összekötő pontokon keresztül az iránymutatásokat hajtsa végre. 2015. júniusában a G7-ek leszögezték, hogy a, az üzleti hozzáállás, magatartási kódex kialakítása nagyon fontos, és a vállalkozásokat arra ösztönözték, hogy a due diligence elvét alkalmazzák. 2015. decemberében nyilatkozat született, amelyet az EU országok aláírtak, és nem régiben, most áprilisban a g mezőgazdasági miniszterei üdvözölték az OECD fak közös iránymutatásokat a fenntartható és felelős mezőgazdasági értékteremtő láncokra vonatkozóan. Kérem a következő diát. Jogalkotási vonalon pedig megszületett 2014-ben a az irányelv. Tavaly márciusban az Egyesült Királyság elfogadta a modern rabszolgaság eltöléséről szóló törvényt, és ez az emberkereskedelemmel fog, kapcsolatos due diligence szabályait fogalmazta meg. Az USA is elfogadott egy új jogszabályt, amely a kereskedelmen belül a kereskedelem támogatása mellett bizonyos elvárásokat fogalmaz meg, most tavasszal, kitiltja a piacáról a kényszermunkával előállított termékeket az USA, és Franciaországban is javaslatot tettek a jogalkotók arra, hogy a globálisan működő francia cégekre vonatkozóan a due diligence szabályát elvét lebontsák szabályokra. Az OECD a multik számára általános ajánlásokat is megfogalmaz, mielőtt most belemennék a mezőgazdasági ágazat részleteibe. Ezek az ajánlások, iránymutatások átfogóan szabályozzák a multik működését ajánlás szinten, de különösen a 46 tagországra vonatkozóan, amelyek között latin-amerikai és afrikai országok is vannak. 40 évvel ezelőtt fogadta el ezt az OECD, de minden évben frissíti, és főleg 5 évvel ezelőtt nagy átdolgozáson esett át. Ezen iránymutatások sajátossága az, hogy végrehajtási mechanizmust is tartalmaz, a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül lehetséges a végrehajtás felügyelete. Ezt el lehet helyezni egy minisztériumnál, vagy egy iparágokat egyesítő ernyőszervezetnél, és ezek az irány mutatások nyilvánosak a civil szervezetek számára is, akik ezek érvényesülését önként ellenőrizhetik, és felhívhatják rá a figyelmet, hogyha a vállalkozások ezekhez nem tartják magukat. 2000 óta 360 panaszt kaptunk a nemzeti pontokon keresztül. Itt van ez ágazatra lebontva, hogy hol volt a legtöbb panasz. A legutolsó időszakban különösen megnőtt az agrifood ágazatra vonatkozó panaszok száma és aránya. Néhány példát említenék. Például a Friends of the Earth Hollandiában az NCP Nemzeti Pointnál benyújtott egy panaszt, egy Indonéziában működő céggel szemben, a Rabobank párbeszédet, egyeztetést kezdeményezett valamennyi érintettel, és sikerült is a cég gyakorlatát átalakítani. Ez egy pozitív példa arra, hogy a National Contact Pointok hogyan segíthetnek egyes szabálysértések feltárásában és orvoslásában. A mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatban eh, való végrehajtást külön OECD eh, kiadvány kezeli, az ide vonatkozó irány mutatásokat. Két éves megfeszített munkával, a szereplők megkérdezésével készült az anyag, amelynek két célja volt, hogy a vállalkozási politikát befolyásolja, és pozitív példákat vázoljon föl. Röviden most kifejteném, hogy ez a vállalkozási modell mely területekre mondható le. Ezek a kockázati területek, az értékteremtési láz, emberi jogok, munkavállalói jogok, bérlői jogok, állategészségügy, nemzet, eh, természeti erőforrások, és így tovább. Megfelelő irányítás, és ezeket is tovább lebontottuk, hogy mire kell odafigyelni a vállalkozásoknak. Az iránymutatás második része a due diligence lebontásával foglalkozik. Öt lépésben ellenőrizhető ez, hogy megvalósul-e a kellő körültekintés. Ezeket folyamatosan pontosítjuk, ez csak egy kísérleti projekt volt az érdeklődő cégekkel közösen. Ők maguk ezeket önként megvalósítják, ehhez tartják magukat nyilván eközben a érvényes jogszabályoknak is megfelelnek. Ami az előző panelhez kapcsolódik, azt azért nem szeretném elhallgatni, hogy itt mi lehet az Európai Parlament szerepe ebben a folyamatban. Úgy gondoljuk, hogy jogalkotás nélkül nagyon nehéz tovább lépni. Mi ugyan egyre több céggel vagyunk kapcsolatban, akik túl is mennek a, a joganyagban elvártakon, de ahhoz, hogy minden cég ebbe beszálljon, hát azt önkéntes alapon nem lehet elvárni, és soha nem fog így megvalósulni. Tehát szabályozásra van szükség, akár kötelező szabályokra is, de rugalmasakra. Hogy ki lehessen pipálni, hogy minek felel meg egy cég. A modern rabszolgaságról szóló angol törvény nagyon praktikus, megkérik a cégeket, hogy értékeljék, hogy mennyiben felelnek meg a due diligence-nek, és aztán jól ellenőrizhető, hogy ez tényleg így van-e, és így egy felfele nivelláló rendszer alakulhat ki, amely nem egyszerűen abból áll, hogy letudják a követelményeknek való formális megfelelést, hanem egymást ösztönzik arra a vállalkozások, hogy tényleg megfeleljenek. Köszönöm szépen! Meghallgattuk ugye az OECD perspektíváját, iránymutatások, ajánlások a jogalkotók számára. Mi az ipar véleménye? Valéria Ramikonit üdvözlöm, az EU művelete koordinátora, a Global Share Alliance-nél. Köszönöm, szeretném megköszönni a meghívást. Nagy örömömre szolgál, hogy itt beszélhetek ma az Önök szakbizottsága előtt. Egy rövid prezentációt, egy rövid bevezetőt tartanék arról, hogy sé mit is jelent, és mi ez a sé értéklánc, hogyan működik a mi szövetségünk. A Global Sé Alliance egy nem profit ipari szövetség. Támogatjuk az ipari fenntarthatóságot, a minőséget és a kozmetikai iparban a SEA felhasználásával koncentrálunk. 2011-ben alapították a szervezetünket, és ma már 30 országból több mint 300 tagunk van. Nemzetközi vállalkozások a tagjaink, például Nestlé, Body Shop, nemzetközi és helyi NGO-k is tagjaink, kutatóintézmények és gazdai szövetkezetek. Azért, hogy pontosabban meg lehetne, meg lehetne határozni, hogy a SEA mivel foglalkozik, a fő jellemzőkkel kell foglalkoznunk, a SEA fő jellemzőivel. Először is. A SEA a világnak csak egy régiójában nő. Két milliárd a fa Nyugat-Afrikában természetes körülmények között nő, összesen 21 országban, Szenegáltól Dél-Szudánig. Ahogy mondtam, a fák természetesen nőnek, tehát nem erdőtelepítés eredményeként, más növényekkel együtt nőnek. A seafa gyümölcse olyan, mint egy kis mangó, édes a belseje, ilyen magok találhatók benne, kis magokat szokták betakarítani, begyűjteni, és ezeket dolgozzák fel azért, hogy a növényi olajat, vagyis a vajat előállítsák belőle. És itt egy fontos második jellemzője a seának. A sea magok begyűjtése, női munka. A nők a SEO értéklánc középpontjában állnak. 16 millió nő dolgozik a SEO begyűjtésében és feldolgozásában a becsléseink szerint. A családjuk számára ezzel jövedelmet szereznek, és nagyon gyakran Afrika legszegényebb régióiból származnak. Ez a kép mutatja be az értékláncot. Tehát a legmagasabb szinten ott vannak a nők, csak néhány statisztikai adat, évente 1,2 millió a magtermelés, 90%-át az élelmiszeripar használja fel, a a adalékanyag, illetve összetevő élelmiszertermékekben, és 10%-ot használnak fel a kozmetikai iparban. A a értéklánc több akcióval foglalkozik, illetve a mi szövetségünk a a kereskedelmi forgalmazása, az értékláncra való figyelemfelhívás, a standardok kidolgozása a a termékek tekintetében fenntarthatóság az értéklánc mentén több szereplős megközelítéssel. 2011-ben kezdtük el kialakítani a fenntarthatósági programunkat és iránymutatásunkat több szereplős megközelítéssel. Most már elértük azt, hogy támogatjuk a több résztvevős konzultációt asztal mellé tudjuk ültetni az értéklánc összes részvevőjét. Ezen a képen egy munkacsoportot látunk, jobb oldalon nemzetközi élelmiszer márka képviselőjét látjuk, aztán a kozmetikai márka, a body shop képviselője, helyi nem kormányszervezet képviselője, és bal oldalon sárga ruhában a hölgy, a női csoport vezetője. Úgyhogy formálisan támogattuk ezeket a konzultációkat. Három év elteltével kialakítottuk a fenntartatósági iránymutatásainkat. A fenntartatósági iránymutatások négy elven alapulnak nők a hatalomban, méltóbb munkakörülmények, helyi közösségek fejlesztése, eko, ökorendszerek védelme. Továbbá meghatároztunk néhány feladatot, cselekvést, amit minden érdekelt félnek teljesítenie kell az értéklánc mentén, azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak. Itt csak példákat látunk, például méltó munkakörülmények elve, azért, hogy a fenntarthatósági programot és az iránymutatást végre lehessen hajtani. Segítjük a partnereinket, a tagjainkat. Meghatároztunk hat projektet a partnerek számára. Ezeket workstreamsnek nevezzük. Itt nagyon sokszor női csoportok vannak, aztán üzleti ö, oktatás nők számára, egészségügyi, biztonsági kérdések, kutatásfejlesztés, tárolási kérdések, és se a park kezelési oktatás az egyes témákra részletesebben rá tudok térni majd a válaszadás során, hogyha úgy kívánják. Azért, hogy ezt a projektet megfelelően végre lehessen hajtani, magán és állami szereplőkre is szükségünk van. magáncégekkel már együttműködünk, olyan cégekkel, amelyek már részt vesznek a végrehajtásban, és a Global Share Alliance-nak minden évben beszámolnak, mi pedig nyomon követjük a projektek végrehajtását. De szükségünk van támogatókra, donorokra és kormányokra is. Új PPP-ket akarunk kialakítani, ezeket ösztönözni kívánjuk, azért, hogy segítsenek a célok elérésében, és fokozzák, javítsák a vidéken elődők életkörülményeit továbbá, hogy magas szintű standardokat biztosítsanak a SEA termékek számára minden fogyasztó esetén. Köszönöm. Köszönöm. Ez egy pozitív uh, ipari kezdeményezésnek tűnik, lehet, hogy nem mindig ez a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy Mark más esetekről fog beszámolni, mint kereskedelmi politikai felelős, 11 nem kormány szervezet és a Concord belga platformának a képviseletében. Um, um, Köszönöm, a Concord ott képviselem. amely 2600 NGO-t egyesít. Én a belga platformnál dolgozom, de az egész Concordról kértek, hogy beszéljek. Így készültem. A Concord tagok és így világszerte foglalkoznak ezzel a témával. Egy kicsit féltékenyek az értéklánc keltete figyelem tekintetében. Az egy, első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az világ élelmiszerének 70-80%-át állítja elő egy nagyon kis, viszonylag kis csoport, nemzeti, regionális értékláncokról van szó. A kisgazdák tekintetében a 2030-as agenda és a fejlesztési célok nagyon fontosak. Sok lehetőség van még a javításra, a termelékenység és az előállítás javítása tekintetében azért, hogy az világ által igényelt élelmiszereket elő tudják állítani. De fontos a ökológiailag fenntarthatóbb termelése való átállás is. Mert a kormányoktól meg kell, hogy kapják a megfelelő támogatást, és a nemzetközi donor közösségtől is kereskedelmi politikában arra kell törekedni, hogy a kis vállalkozó, kisméretű termelői egységek nagyobb szerepet kaphassanak a kereskedelmi politika megfogalmazásakor. Azt szeretnénk, hogy a kereskedelmi politika garantálja a termelők védelmét, a földhöz való hozzáférését és beruházásaik ö, fenntarthatóságát. Ez az első gondolatkör. Csak 10-12 százalékát teszi ki a mezőgazdaságnak a globális értékteremtés, tehát csak 12% százalék a mezőgazdaságnak vesz ebben részt. Ide tartozik a bio üzemanyag termelés, a kakaó, kávé termesztés. Ahhoz, hogy fenntarthatóbbak legyenek ezek az értékteremtő láncok, az ökológiai lábnyomunkat csökkenteni kell. Hollandiában a polgárok háromszor annyit fogyasztanak, mint amennyit az ország meg tudna termeszteni. Ezzel végül is elszívó nyomást gyakorolnak élelmiszertermelő országokra, és a földjeiket és az ott dolgozókat arra kényszerítik, hogy számunkra termeljenek, miközben a saját ellátásuk meg nem garantált. A globális értékteremtést úgy lehet fenntarthatóbbá tenni, erre óriási szükség van, hiszen a nagy ö, területen termelők, ipari módon termelők hatalmas környezeti nyomást ö, gyakorolnak. Tehát fenntarthatóságról sok helyütt sok szó sincs. Eddig szinte csak önkéntes, például Fairtrade ö, csoportok vannak, vagy termelői szövetségek, amelyek stabilárakon dolgoznak. Egy-két olyan projekt van, amely egészen a termelőtől a szupermarket polcáig fenntarthatósági elvek alapján működik. A Fairtrade címkét szerencsére egyre többen akarják megszerezni. A kókusz termesztők például Nyugat-Afrikában eddig sok gyermekmunkát használtak, de nemzetközi szervezetek nyomására ez enyhülni látszik ez a helyzet. A belga platforma, platformon a belga szupermarketeket gyakran látogatjuk, és hiszen ők azok, akik piacot teremthetnek a kis termelőknek, a ökológikusan, az igazságosan termelőknek, akik saját márkanevet erősíthetnek meg így. Vannak banántermesztők például, akik ehhez tartják magukat és kezdenek betörni a piacra. Az OECD iránymutatások azonban nagyon fontosak, jó, hogy léteznek, van mihez igazodni a vállalkozásoknak. De az önkéntességnek van egy határa, hogy éppen elhangzott mástól is. Sokkal több kötelező és végrehajtható szabályra lenne szükség. Hogyan lehetne eljutni ide? A kormányokra is nagyobb nyomást kéne gyakorolni, hogy a fenntarthatósági szempontot a kereskedelmi megállapodásaikba foglalják bele, és legalább a visszaélések legcsúnyább formáival szemben lépjenek föl, mint a gyermekmunka, a kényszermunka, a szakszervezetek betiltása, de ennél persze többre lenne szükség és végrehajtható intézkedésekre. A múltban azt láttuk, hogy az Európai Unió gyakran megállapodott olyan országokkal, amelyek az emberi jogokat és a munkavállaló jogokat lábbal tiporják, mégis partnereink, itt lenne az ideje, hogy ezekre a kormányokra, mielőtt újra megújítjuk velük ezeket a megállapodásokat, nyomást gyakoroljunk, és egy roadmapet kényszerítsünk rájuk, amely alapján ö, eljárnak, és ezek a roadmapek most már egyre részletezőbbek és kötelezőbbek kéne, hogy legyenek, nem csak önkéntesek. Van egy ilyen mozgolódás. Elosztam egy könyvet, amit Ali Vendeskite írt a fenntartható fejlődés és kereskedelem viszonyáról. Ebben a könyvben azt állítja, hogy VTO szabályok megsértése nélkül is lehet unilaterális intézkedéseket hozni a fenntarthatóság érdekében, átmeneti időszakokra vonatkoztatva, és ha közben a kiszabott tarifákból befolyó pénzt a struktúraváltásra fordítják, akkor ez kifejezetten jó példa lehet. Ha a szociális és környezeti normák javítása ö, történik ezen pénzekből. A kereskedelmi politika intézkedéseit többnyire kormányok szokták meghozni és foganatosítani, de át kéne helyezni a hangsúlyt a vállalkozásokra. Tehát mondjuk, ha illegális ö, fa vágás lehet valahol, akkor a kókusz szedés és a gyermekmunka is ö, ezzel összefügg, tehát gyökerében kellene ezeket a gyakorlatokat elfolytani. Köszönöm szépen, Analic. Első kérdés, rövid kérdés. egy perc alatt is tudunk beszélni az Európai Parlamentben, úgyhogy egy perc bőven elég, hogy föltegyem a kérdésemet. A bizottság, ha jól értem, támogatja különösen az afrikai országokat, hogy befektetéseket valósítsanak meg. A múlt héten került elő ez a kérdés. A kérdés valójában ezzel kapcsolatban az, hogy tervezik -e ezt, és hogy több magánbefektetést kívánnak vonzani több pénzt szeretnének magánbefektetők részéről is látni a helyzet megoldása érdekében. Ez egy bizottsági program, mi ezzel kapcsolatban az elképzelésük, és konkrétan mit is jelent ez? Van ennek értelme? Gondolják úgy, hogy létezik a bizottság részéről egy szándék, hogy a tagállamok majd maguktól kiegészítik ezt a pénzt? Tényleg rövid volt. Helmut. Thank you. Köszönöm. Én is rövid leszek, mert a triológusra kell, hogy menjünk a konfliktusos ásványok témájában egyeztetni. Következő G7 ülés egész közel van. Globális értéklánc az egyik fontos napirendi kérdés lesz. Mit várnak el a G20-aktól? Hogyan tudja a G20-ak kezelni a problémákat, ezeket a témákat, amelyekről most itt beszéltünk? és várjuk-e, azt várják-e azt, hogy a G20-ak hozzá tudnak járulni az általános e, problémák megoldásához és a szükséges szabályozáshoz. Részemről természetesen a sok mezőgazdasági import az EU-ba LCD országból érkezik, körülbelül a mezőgazdasági import 20%-a. Természetesen ez a GDP-jük szempontjából fontos, főleg Nyugat-Afrikában. Néhány ország GDP-je akár 80%-ban is ebből az exportból áll, az EU-s exportból. Természetesen az érmének két oldala van, Gazdaságilag fontos ezen országok számára ez, de másrészt fenntarthatóan szeretnénk, hogy ez történjen. Nem vagyok abban biztos, hogy hogy tudjuk ezt a változást elérni, hogyan tudjuk megváltoztatni az értékláncot, és ugyanakkor azért garantálni ugyanazt a pénzmennyiséget, bevételt a ezen országok esetében és az országok fejlesztéséhez. Ellentétes sorrendben hallgatjuk most meg a válaszokat. Márk az első. Yeah, um, I'm sorry, I don't know. Elnézést. Az Európai Bizottság kezdeményezéséről nem tudok, erről a múlt heti kezdeményezésről megnézzük majd a Concord részéről. ldc és az LDC-ből érkező termékek, illetve hogy lehet összeegyeztetni mindezt a fenntarthatósági célokkal, és hogyan tudjuk elérni, hogy javítsuk ezeknek a termékeknek a fenntarthatósági tartalmát. Ez egy nehéz kérdés, amikor ugye itt gyakorlatilag nagyon nagy mennyiségben kakaóról és kávéról van szó, ezek a termékek pedig alapvetően kisgazdáktól érkeznek kisgazdáknak több támogatásra van szükségük a kereskedelemhez. Volt egy idő Nyugat-Afrikában, amikor a teljes kakaoláncot a kormány szervezte, a vegyszereket, a magukat, tárolás, mindent a kormány biztosított, de ez eltűnt a strukturális szakpolitikák miatt és most már a világpiac jelentős részét képviselik, megemeltek a, megemelkedtek a költségek. Valamit kell tenni ott, az biztos, alap és minimum árok témájában. Általában vannak ilyenek, de ezek indikatívak. Többet kell tenni azért, hogy azt tudjuk biztosítani, hogy jó rát kapnak a gazdák ha jó árat kapnak, akkor többet tudnak befektetni, akkor nem kell a gyerekmunkát használniuk, és más visszaéléseket elkövetniük. Úgyhogy az értéklánc elején a, ezek a kis gazdák állnak. Hogyha valaki növénytermesztéssel foglalkozik, az egy más kérdés, a szakszervezetek természetesen nagyon odafigyelnek arra, hogy ott mi történik. A szakszervezetek segítsége azért, hogy megerősödjön a kapacitás, és hogy nyomást tudjunk gyakorolni a kormányokra azért, hogy a szociális standardokat betartsák, hát ezek a feladatok. Köszönöm. Köszönöm, Valéria. Köszönöm. Igen, ismerjük a bizottsági kezdeményezést, amivel a magánszektor hozzájárulását kívánják ösztönözni. Teljes mértékben ezzel egyetértünk, természetesen, mivel mi is ilyen cselekményeket szervezünk 2011 óta. Számunkra, a SEA értéklánc számára ez működik. Például a SEA azért fontos, mert a családok bevételének akár a 12%-a is a SEA-ból érkezik, de ez nem elég. Javítani akarjuk ezt az arányt, ezt a százalékot. Nem csak a fenntarthatóság miatt, nem csak azért, mert a nők életkörülményeit akarjuk javítani, hanem azért is, mert meg akarjuk védeni az ipart. Hogyha a nők úgy gondolják, hogy nem elég jövedelmező a se, akkor magukra fogják hagyni a fákat, kivágják a fákat, mert lehet, hogy mondjuk tűzifakként többet érnek a fák. A magánszektor hozzájárulása ezért fontos a fenntarthatóság biztosítása szempontjából, de azért is, hogy biztosítani lehessen, hogy javulnak a körülmények az iparban. A saját tapasztalatunkban azt láttuk, hogy a magánszektor hozzájárulásával sikerült a nők jövedelmét növelni 51%-kal, az összes betakarított seára vonatkozóan. Ez nagyon nagy előrelépés, mert ezt a pénzt a nők föl tudják használni arra, hogy élelmiszert vásároljanak, hogy kifizessék például a gyerekeknek az oktatási díjait. Igen, úgyhogy a magánszektor hozzájárulását nagyon is üdvözöljük a fenntarthatóság és az értéklánc érdekében. Köszönöm. Karoli David két kérdésre foglalkoznék. Az egyik a e, G20-akra vonatkozott, a második pedig a GDP növekedés és a fenntartható gazdálkodás szempontjából a OECD minden e, G20-as tárgyaláson részt vesz. Nem reméljük azt, hogy nagyon fontos szerepe lesz a felelős kormányzásnak a ülésen, de a legközelebb, amikor majd Németország elnököl, akkor megvan a nagy lehetősége, megvan a lehetősége annak, hogy valójában ez erős pontként fölkerül a napirendre, reméljük. Aztán a GDP növekedés és a CSR gyakorlatok közti kapcsolat. Egyre több tanulmány azt mutatja, hogy legalábbis céges szinten a gazdasági teljesítmény számára előnyös, a CSR gyakorlatok folytatása. Egy nemrég készült tanulmányt említenék, 10 ezer francia céget fedett ez le, gazdasági teljesítés szempontjából volt különbség a tekintetben olyan cégek között, ahol van CSR tevékenység, és az, ahol nincs, és 13% volt a különbség. Ez is azt bizonyítja, hogy kéz a kézben haladhat a két cél. A kutatások egyre inkább ezt mutatják. Köszönöm. Köszönöm. Sandra, mindenkit meghallgatott. Lettek-e új gondolatai? Igen. Lettek új gondolataim, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Szeretnék azért visszatérni egy olyan elemre, ami azért többször fölmerült, a politikai szándék. Először is az Európai Parlament és az Európai Parlament tisztes kép, tisztelt képviselői mit tehetnek. A ruházati kezdeményezés tekintetében be, haza kell menni, beszélni kell erről, a saját kormányjal kell egyeztetni. Politikai szándék tekintetében a fejlődő országoknak lehet, hogy megvan a politikai szándéka, sokszor kapacitás problémái vannak, de azért ne felejtsük el, hogy vannak olyan témák, amelyek például a munkaerővel kapcsolatosak, Európára is érdék érvényesek, mert volt egy például emberkereskedelmi téma is, azért érdekes, hogy itt mi történik Brüsszelben az emberkereskedelmi témákkal. Úgyhogy azért fogadjuk el, hogy azért mi otthon sem teljesítünk annyira jól, és nem fogjuk mi kioktatni az egész világot. G20, a G20 fantasztikus, nagyon jó lenne, ha a G20 döntene, akkor a Kína is követne. Európa és az EU egyedül nem tudja kezelni ezt a komplex kérdést. Ma délután egy olyan dolgot tanultam meg, ami már azért fölmerült korábban is. Néha kicsit eltérő koncepciókat összekeverünk. Lehet, hogy ez egy szem, inkább egy személyi megjegyzés, és nem a, de személyes megjegyzés nem a bizottság nevében beszélek most. Amikor a munkaerővel kapcsolatos standardokról beszélünk, ezeket meg tudjuk nézni, de azért megmondom őszintén, ugye vannak ILO szabályok, ezek kötelezőek, itt nem a CSR-ről van szó. Mi lehet CSR? mikor beszéltünk erről, például egy cég, most egy banális példát mondok, recirkulált papírt használ, hasznosított papírt használ. Ez egy önkéntes, de az önkéntesség nem biztos az az eszköz, amit mi el akarunk érni, ahhoz, hogy fenntartható legyen az értéklánc. Véleményem szerint a kérdés az, és amivel nem, vagy fölmerült audit, audit, ki követi nyomon, ki ellenőrzi, hogy a standardok teljesülnek, hogy a végrehajtás megtörténik. Elnézést, ez tényleg egy kicsit személyes megjegyzés, de szerintem itt vagyunk egy kicsit rövidlátóak, és ma, dél, ma délután látjuk a különbséget például a ruházati szektor és a mezőgazdasági szektor között teljesen más a struktúra, ugyanolyan szinten beszélünk ezzel. De itt igazából családokról van szó. Persze mondhatják azt, hogy a Rana Plaza-ban dolgozó nők is családokat képviselnek, de igazából itt egy kicsit a Rana Plaza-val kapcsolatban inkább a szakszervezeti témákról beszéltünk. Igen, beszéltünk a biztonságról, de azért a munkajogokat azért kicsit jobban még ellenőrizni kell. Ma délután úgy gondolom, hogy a ma délutáni vita nagyon jó kiindulási pont, és szeretnék köszönetet mondani a holland elnökségnek, tökéletes az időzítés. A Trade for All innováció a kereskedelmi politikában fantasztikus, hogy egy miniszter, és erre gondolni kéne, egy mm, miniszter, vagy egy, egy témába bevesszük a kereskedelmi és a fejlődési témákat. Ugye nagyon nehéz ezeket az eredményeket elérni. Amit én ma délután megtanultam az az, hogy mindannyiukat érdekli a kérdés, mindenki úgy megy haza, hogy hazaviszi ezt a tapasztalatot. Úgy gondolom, hogy fontos azt is ellenőrizzük, hogy mi mit teszünk, és csak utána ellenőrizzük azt, hogy a többiek mit csinálnak. Köszönöm, Szandra, igen. A koherencia kérdése, központi téma, az audit, a nyomonkövetés, elvileg teljesen meg vagyok arról győződve, hogy a globális értékláncra koncentrálunk, a jövőben a kereskedelmi politikát ilyen aspektusból kell követni, tartani fogjuk magunkat ehhez. Egyébként, ahogy már elhangzott, a konfliktusos ásványok tekintetében talán ma este megszületik a megállapodás. Holnap délelőtt a devével és az envivel közösen fogjuk megtárgyalni a fenntartható erdőgazdálkodást és a fa értékláncot. És tovább fogunk lépni a kezdeményezések tekintetében is. Maguk mellett állunk azért, hogy megfelelően lehessen kezelni a globális értékláncot. Azon emberek érdekében, akik ott helyben dolgoznak, Természetesen az érték alapú kereskedelmi politikának is ez a célja. Köszönet, külön köszönet a szakértőknek, nagyon érdekes volt meghallgatni önöket, meg is tapsolhatjuk önöket. We will the speeches at the a prezentációkat, a felszólásokat minden tag meg fogja kapni. Köszönet mindenkinek kellemes estét! A szakbizottsági tagok holnap 9-kor itt találkoznak.